Okay, colleagues, may have your attention, please? Kedves kollégáim, figyelmüket kérném. Negyed órán belül az elnök úr megérkezik, már úton van, de azt javasolta, hogy kezdjük el a napirendünket. Az első a napirendünkön az elfogadás a napirendnek e-mailben szeptember 26-án megküldtük, az önök dossziéjában pedig a napirend szerepel. Ha elfogadják, akkor ezzel rendben vagyunk. Kettes pont az elnök közleményei a nyelvek kiosztásáról, ugye tudják. Interneten is követhető a mai ülésünk és a holnapi számbevőszéki látogatással kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a buszban nem lesz aláírási lista, úgyhogy itt még mielőtt átmegyünk Luxemburgba, a buszban kell aláírniuk a jelenléti listát. Nellik a titkárságról Got elhagyta, és új tagunk van a titkárságon, nagyon sok szeretettel köszöntöm őt. Hármas napi rendi pont az Európai Csalás elleni Hivatal reformja. Elektronikusan szavazunk, de még mielőtt szavaznánk, ha az előadó szólni kíván, akkor ezt most megteheti. Grászle asszony. Köszöntöm mindannyiukat. A legutóbbi elhalasztás óta küldtem egy e-mailt, ott igyekeztem elmagyarázni a változásokat. Remélem, hogy ezzel minden félreértést meg tudtunk oldani a mentességgel kapcsolatban. Ez a módosító indítvány későn érkezett, ezt a tanács már nem fogadta be Kezdetben úgy tűnt, hogy készek, azonban mégsem voltunk sikeresek ebben. Akik ott voltak, tudják, hogy elég sokáig fáradoztunk, igyekeztünk ezzel kapcsolatban. A bizottság nyilatkozatot tesz. Talán Semet a biztos, akit köszöntünk, egyébként tudna pár szót szólni arról, hogy milyen is legyen ez a nyilatkozat. Hogyha a tagok mentességével kapcsolatban utólagos munkát kell végezni, akkor azt abban a körben kell, vagy ott kell, ahol erre lehetőség van, tehát az alapszabályban. Tényleg igyekeztünk ezt a problémát kezelni valahogy, de nem sikerült. Ez az egy módosító indítvány, amiről egyébként nem volt itt egyeztetés. Nos, hogyha ezen bukna meg minden, azért tényleg kár lenne. Biztos úr egyéb iránt gratulálok, hogy ilyen sikeres volt, ilyen közel az Olaf reformhoz még sosem voltunk, és most nyolc év után tényleg le kéne már zárni ezt a dossziét. Mindenképpen nagy siker számunkra, mindannyiunk számára az, hogy ennek a végére érünk. Remélem, hogy mindannyian egyetértenek a tárgyalási eredményekkel. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett, köszönöm mindenkinek, aki erőfeszítéseket tett, köszönöm az elnökségeknek, a lengyel elnökségnek, a dán elnökségnek, akik kitűnő munkát végeztek, a magyar elnökség is többek között ők tették meg az első lépéseket ezzel kapcsolatban. Éppen ezért el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy kár lenne, és politikai szempontból is elég nagy butaság lenne, hogyha ez a dolog mégis rajtunk bukna el, hiszen 8 év, az elmúlt 8 évben kemény munkát végeztünk, ami előttünk van most az asztalon, ez kitűnő eredmény, hiszen végre lehetőségünk van arra, hogy a csalás elleni harcot komoly témává tegyük, hogyha ezt tényleg előre visszük, és az Olaffal, a tanács elnökségével, a bizottsággal vitatjuk ezeket a kérdéseket, tényleg minden érdekeltet részesfelt bevonunk ebbe, akkor úgy gondolom, hogy mindenképpen sikeresek lehetünk, és komoly lépéseket tudunk tenni a csalás elleni harcban. Úgy gondolom, hogy egy dolog azért nehezen lenne elviselhető. Az, hogyha vasárnap mindenki azt mondja, hogy igen, ez egy fontos kérdés, aztán amikor hétfőtől szombatig lehetne old, dolgozni ezen a témán, akkor senki nem csinál semmit. Ez végre most megváltozott. Ez tényleg egy fontos téma mindannyiunk számára, és végre előre tudunk lépni ezzel kapcsolatban. Köszönöm munkatársaimnak, Fáncselló asszonynak, a jogi szolgálatnak, Röszavaszka asszonynak, a két jogásznyelvésznek, Nedir János Valen kolléganőknek, a tanács titkárságának, természetesen a bizottságtól Ulrich asszonynak, illetve elődjének, Kleszport asszonynak, mindenkinek nagyon köszönöm. Köszönöm a frakcióknak, a tanácsadóknak, akik segítettek ebben. Mindenki hozzájárult ahhoz, hogy eljussunk oda, ahol most tartunk. Szép lassan ezt le tudjuk zárni, de azt javasolnám, hogy a bizottsági nyilatkozattal kapcsolatban a biztos foglaljon állást. Köszönöm. Thank you very much, Köszönöm szépen Gressle asszonynak. Mielőtt a biztos úrnak megadom a szót, bármelyik kollégán kíván egy szót kérni, most ezt megteheti. Ha nem, akkor biztos úr, nem, tessék. Egyetlen egy dolgot említenék. Üdvözlöm Gressle asszony munkáját, kitűnő munkát végzett tényleg, és fentről lefelé így feldolgozta ezt a témát. A legutóbb ülésen azt mondtuk, hogy elhalasztjuk a szavazást, mivel a parlament elnökével szembe is jó szándékot akarunk mutatni. Ezt nem szabad azonban még egyszer megtenni egy parlamenti szakbizottságnak, igenis döntenie kell a saját ügyeibe, hogyha egy magasabb kéz ebbe be akar iva, hiva, ö, avatkozni, akkor ezt korábban kell megtennie. Ezt mindenképpen hangsúlyozni szeretném, annak pedig köszönöm. Thank you, Mr. Stiles. Köszönöm, Stász úr. Biztos úr, öné a szó. Thank you very much. Uh, uh... Nagyon szépen köszönöm. Magam is hosszasan szerettem volna a következő beszédemben erről a témáról is szólni, amikor a bizottság kezdeményezéseiről a csalás elleni küzdelem terén szólok majd. Ezt később teszem meg, de már most szeretnék köszönetet mondani Grászle asszonynak és mindazoknak, akik részt vettek ebben a tevékenységben. Valóban így van, hosszú-hosszú évekbe telt ez, Szerintem hat évbe, Kreszle asszony szerint nyolc évbe, mire ö, elkészült ez az anyag, de én azt gondolom, hogy igen jó kompromisszumot sikerült elérnünk, és ez is bizonyítja, hogy az OLAF sokkal hatékonyabban fog végre dolgozni, és világosabb keretek között fogja a jövőbeli tevékenységét elvégezni. Ami az ellentmondásos kérdéseket illeti, és ami melyet a szavazást későbbre halasztotta az önök szakbizottsága, az Európai Bizottság megerősíti, hogy, ki, hogy két nyilatkozatra készen állunk, a rendeletben foglalt nyilatkozatra, a munka ö, megosztásról az OLAF és az Európai Parlament között. specifikusan világosá tesszük majd a jogosultságokat, kötelezettségeket a résztvevők részéről, amikor az Európai Parlamentről és a bizottságról beszélünk, meg az Olafról. A második nyilatkozat pedig a tagok statútumával kapcsolatos jegyzőkönyvre vonatkozik, ezen nyilatkozatokra készen áll a bizottság, és remélem, sőt hiszek abban, hogy megfelelően sikerül majd az eddig vitás kérdéseket a rendelet szempontjából megoldanunk. Köszönöm, mondja az elnök asszony. A témával kapcsolatban vannak-e megjegyzések, ha nem, akkor Gressler asszony újra a szó. Olaf, ganz herzlich danke an Kuhl und an Generaldirektor Kessler. Wollte ich nur noch mal sagen, weil ich das vorhin vergessen habe, damit keine Misstöne entstehen. Danke. All right, special thanks to Olaf. Köszönöm szépen, külön köszönet az Olafnak, most pedig azt javaslom, hogy szavazzunk. Szavazzunk az időközi jelentésről, arról a 2014-20-as 20 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret jóváhagyás eljárásának kedvező kimenetelét elősegítő időközi jelentésről van szó. Nem, e, javítja magát az elnök asszony. Sajnálom, itt most vagy igennel, vagy nemmel szavazunk. Azok, akik e, mellette szavaznak, kérem tartsák fel a kezüket. Nem, elektronikusan szavazunk, javítja magát az elnök asszony újra. Akkor mindenki szavazott, ugye? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Következő napirendi pontunk. Most valóban a negyedik pontra térünk át amely a több éves pénzügyi keret jóváhagyás eljárásának kimenetelét elősegítő időközi jelentés Mölder úr tollából, akik mellette szavaznak az egyes módosító mellett, azok nyújtsák fel a kezüket, kérem. Ellene kik szavaznak? Tartózkodnak? Elfogadtuk. Kettes módosító, mellette Kész felnyújtással. Ellene tartózkodik, elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Záró szavazást ezt elektronikus módon tesszük meg. Elektronikusan szavazunk tehát. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egyhangulag. Gratulálunk az előadónak. Következő napi rendünk a kap keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közbetáki fizetésekről szóló jelentés. Holmeyer asszony a vélemény előadója. A 20-as módosító mellett kiszavaz, ellene. Azt javaslom, hogy elektronikusan ellenőrizzük a 20-as módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21-es módosító mellette. Ellene. Azt javaslom, hogy elektronikus módon nézzük meg, hogy hogy is áll a több, többség. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 57-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elektronikusan ellenőrizzük az 57-est. 57-es, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Those in favor? Against? Abstentions adopted. Amendment 58 in favor. Ellenszavazat. Tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. Elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 59-es támogatja. Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 60-as támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 61-es támogatja. Ellene tartózkodás elfogadva. 23-as egy szó, szóbeli módosítással támogatja. Ellene tartózkodás elutasítva. 24-est visszavonták, 25-öst visszavonták, 26-os, 27-es szintén visszavonva. 63-as egy szóbeli módosítással kitámogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 62-es okafogyott, hogy mivel elfogadtuk a 63-ast. 28-as ugye 63-est elfogadtuk, okafogyott, mind a három, ugye? Tehát 28-29 és okafogyott a valik. 64-es a következő, ki támogatja, tart, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. 31-es támogatja, ellene tartózkodás nem világos az eredménye, elektronikus ellenőrzés a 31-es. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 32-es, 33-as visszavonva. 34-es, ki támogatja? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 35-ös, támogatja? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 36-os, támogatja? ellene tartózkodás elutasítva 37-es támogatja ellene tartózkodás elutasítva 65-ös támogatja ellene tartózkodás elfogadva 66-os támogatja ellene tartózkodás elutasítva 38-as támogatja ellene tartózkodás elutasítva. 67-es támogatja, ellene. Nem világos az eredmény, nem egyértelmű, akkor a 67-esről szavazunk elektronikusan, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39 visszavonva, 68-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 40-est visszavonták, 41-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva, 42-es visszavonva, 69-es támogatja, Ellen tartózkodás elutasítva, 43-as visszavonva, 44-es egy szóbeli módosítással támogatja, Ellenem tartózkodás elutasítva. 45, 46, 47, 48, 49, ezeket visszavonták. Az 50 és a következő támogatja ellene tartózkodás elutasítva. Ha 51, 52 visszavon, 53-as támogatja ellene tartózkodás elutasítva. 54-es visszavonva, 55-ös támogatja ellene tartozkodás elutasítva 56-os támogatja, el, elfogadva egyes módosító támogatja, második elfogadtok kettes támogatja, ellene tartózkodás elutasítva hármas támogatja, ellene tartózkodás elfogadva négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadva 5-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva 6-os, visszavonták 7-es, támogatja ellenem tartózkodás elutasítva 8-as, támogatja ellene tartózkodás elfogadva 9-es, 10-es visszavonva, 11-es támogatja ellene tartózkodás elutasítva 12-es visszavonva. 13-as, itt úgy látom, hogy három részben fogunk szavazni, nem kettő, kettő részben. Az első rész, a 13-asban kitámogatja a módosított ellenszavazat. Nem egyértelmű az eredmény, elektronikusan előnézzük az első részét a 13-asnak. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 13-as második része támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. Visszavonva a következő három, a 16-osig, 17-es támogatja ellene tartózkodás elfogadva. 18-as támogatja ellene tartózkodás elutasítva. 19-es támogatja ellene elutasítva végül pedig a zárószavazás következik. Elektronikusan mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálni szeretnék a előadónak. Gajer úr, parancsoljon. Nos, volt egy probléma, hogy a német csatornán más nyelv is előfordul. Ez egy kicsit összezavart ezért aztán annál a pontnál az 58-asról tárgyaltunk az első oldalon, amikor szavazásra bocsátotta, hiányzott a német szavazás, vagy a német fordítás, igazából nem tudtam szavazni. 20-20-szal utasították el, én viszont támogatnám. Ezt a jegyzőkönyvbe szeretném vetetni akkor el kéne fogadtatni. Thank you. We will take note of your remark. Igen, tudomásul veszük és a megjegyzést. Mrs. Gressler. Gressler asszony, megértem. Új dolog viszont nekem, hogy az eljárási szabályzat egy utólagos módosítást lehetővé tesztete. Sajnálom ezzel a nyelvvel, szeretném megnézni, hogy tényleg ezen fordul-e egy szavazás. Thank you, Mrs. Gressler. Next. Köszönöm szépen. A hatos napi rendi pont következik, a 2011-es évi mentesítés. Semet a biztos van a körünkben a mai napon és mindjárt meg is adom neki az elején a szót. Uh, Chairwoman, uh, Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt hadd mondjak köszönetet uh, azért, hogy foglalkoznak a bizottsági jelentéssel, amely az önök munkájára is nagy hatással van. Mindenek előtt az a follow-up jelentés, amelyben a bizottság részleteiben ismerteti az intézkedéseket és fellépéseket, amely a 2010-es mentesítésben is megjelentek. Másodszorban egy 2011-es összefoglaló jelentés is készült, amelyben a bizottság politikai felelősséget vállal a forrás kezelésért és a célok eléréséért. Végezetül aztán van az általános auditokról szóló jelentés a 2011-es évről. Tudom, hogy itt a parlamentben nagyon fontos az, hogy beazonosítsák a trendeket. Azt szeretnék tudni, hogy a fellépések tényleg javítottak-e a helyzeten, és a bizottság is ezt szeretné mindenképpen tudni az egymás utáni mentesítések összekötése lehetővé teszi, hogy a költségvetés kezelés területén összehasonlítsuk az eredményeket, beazonosítsuk a gyenge pontokat, amelyek területén komolyabb fellépésre lehet szükség. Kezdjük akkor tehát a follow-up jelentéssel. Három dokumentumot kaptak. Egy rövid jelentést, amely a legkritikusabb kéréseket, megérzéseket tartalmazza a prioritásos fellépéseket, másik oldalról pedig a legfontosabb politikai területek területén tendő lépéseket. Aztán két meglehetősen vaskos munkadokumentumot is kaptak, ez a bizottság válaszait tartalmazza a parlament egyes kéréseire, kérdéseire, illetve a tanácsi ajánlásokhoz kapcsolódóan is. Nézzük először a négy prioritásos területet, amit kellő alapossággal megvitattunk már a májusi szavazás elő. Az első a pénzügyi eh, tervezési eszköz, konstrukciók kapcsolatos lépéseket tartalmazza. Ugye módosítják a jelenlegi jogi keretelt illetve várhatóak más változások is a mentesítés területén. Ezen a területen tájékoztatom önöket arról, hogy a hónap végéig részletes jelentést kapnak arról, hogy a meglévő EU-s finanszírozási eszközök hogy kerülnek a tagállamokban végrehajtásra. A bizottság sok kérést befogadott amelyek az elszámoltathatósági lánchoz kapcsolódnak. Ezt ehhez kapcsolatban minden tagállam összefoglalót benyújtják, és a jövőben is így lesz ez, tiszteletben tartva a mentesítő hatóság és a szerződés által felvázoltakat. A bizottság kész arra, hogy tovább javítsa az éves tevékenységi jelentés minőségét, részletességét. Ezekben jelenleg világosabb iránymutatás szerepel több e szakbizottság által felvázolt témában. Például, hogy a, a maradványhiba értékeket, hogy lehet jobban kalkulálni, és így tovább. Csak pár olyan fellépés van, valószínűleg ez senkit nem lett meg. Tehát pár olyan lépés van csak, amit a bizottság nem tud elfogadni. Gondolok itt a biztosok aláírására az egyes éves tevékenységi jelentéseken a biztosok és a, a kezelők, alapkezelők szerepe hasonló, de nem ugyanaz. Rendszeresen összeülnek a szolgálatok és a biztosok annak biztosítása érdekében, hogy a politikai szintet a bizottság keretein belül kellőképpen tájékoztassák, hogy mi történik konkrétan a terepen a jelen helyzet lehetővé teszi a biztosok számára, hogy egyesével vagy pedig kollégiumként is vállalják a politikai felelősséget. A harmadik prioritásos lépésekkel kapcsolatban a bizottság egyetért az, hogy az előfinanszírozás komolyabban kell ellenőrizni. ezen a területen tényleg lépésekre van szükség az előfinanszírozott kifizetések vonatkozásában hatékony szankcionálási mechanizmusokat is kértek a kohéziós politika területén, ezzel kapcsolatban hat hangsúlyozzam a bizottság azon elkötelezettségét, hogy igenis közelről nyomon követi a kohéziós politikai kifizetéseket, és azonnal leállítja azokat, amennyiben problémák merülnek fel. A bizottság ambiciózus javaslatokat fogalmazott meg a kohéziós alapok jövőjét illetően. Gondolok a nettó fizetéskiegészítési lépésre. A álláspontok fokozatosan elmozdulnak attól, amit a parlament a discharge állásfoglalásában megfogalmazott. Kérem, hogy támogassák ezeket önök is, tehát a szektoriális szakbizottságokban is. A bizottság saját körében hajtja végre a szerződések értelmében a költségvetést. Természetesen a saját auditunk és a számbevőszék is figyel arra, hogy más pénzügyi szereplők is komoly szerepet vállaltak, gondolok itt a tagállami hatóságokra, de ezen nehézséghez vezethet, hát ami nehezen teszi garantálhatóvá a minőséget. Tehát a tagállamok nem csak, hogy együtt kell működni a bizottsággal, hanem felelősség megosztásra is szükség van az EU-s költségvetés végrehajtásának 80%-a területén. A költségvetés módosítás ugye idén kerül, vagy a költségvetés idén kerül elfogadásra, a köröket illetően több módosítás lesz a szankciók területén hasonlóképpen, tehát olyanokkal szemben, olyan nemzeti hatóságokkal szemben, akik nem kezelik megfelelően a költségvetési eszközöket, valamint egyszerűsítési lépésekre is javaslatot teszünk. Remélem, hogy mindez hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetés végrehajtás javuljon. Látható, hogy a parlament kéréseinek nagy részét már végrehajtottuk, vagy pedig meglehetősen előre haladott állapotban van mindez. Ez tényleg a parlament sikere. Az önök szakbizottságának sikere. De a bizottság eh, is erőteljes támogatásban részesült a jelen intézményközi eh, vitákban. Mindez azt mutatja, ez a nyomonkövetési eh, gyakorlat azt mutatja, hogy igenis reagáltunk az ajánlásaikra, figyelembe vettük ezeket és azokat, amelyeket a számvevőszék fogalmazott meg. Remélem, hogy ezt a munkánk értékelése során is figyelembe veszik. A konstruktív párbeszédünk folytatódik az illetékes biztosokkal, egy meghallgatás keretein belül a következő mentesítési eljárásban, ami ugye hamarosan megindul. Én állok rendelkezésükre a további kérdések vonatkozásában. Most örömmel ismertetném a 2011. év igazgatási eredmények összefoglalását, illetve a belső ellenőrzések eredményeit 2011 évből. Nézzük először az összefoglaló jelentést. Ez nagyon fontos elszámoltatósági eszköz. Ebben a bizottság vállalja politikai felelősségét az elért eredményekért és a kitűzött célok megvalósításáért. Ez a kollégium, viszont a kollégium része nagyon fontos politikai állásfoglalás, az összefoglaló jelentés elfogadása, ezért is kap ekkora átláthatóságot. Ez a bizottság heti ülésének a napi rendjén van, nem csak információs céllal, hanem tényleg szobeli eljárásban történő elfogadása, illetve konkrét megvitatásra. Az összefoglalás elfogadása szisztematikus párbeszédeken alapul a biztosok és a az egyes szolgáltatások között. Még mielőtt bármely biztos aláírná az éves tevékenységi jelentés, vagy bármely főigazgató aláírná az éves tevékenységi jelentését. Tehát ez nem csak egy alaki dolog, hanem igenis dinamikus, elszámoltathatósági folyamat, amelyet felelősséget vállalnak a bizottság keretein belül. Itt arra koncentrálunk, ami az egyes szolgáltatásoktól, szolgálatoktól beérkezett. A 2011-es összefoglalás az eredményeinket megfelelő módon tartalmazza, de hasonlóképpen a gyenge pontokat is, azt a 27 fenntartást, amit a fő igazgatók benyújtottak különböző horizontális kérdéseket illetően. Itt figyelemmel vagyunk a fejleményekre és a szükséges fellépésekre a nehézségek, problémák vonatkozásában. Ez az éves jelentés hatalmas, vagy nagyon fontos információs forrást jelent a számvevőszék és a mentesítő hatóság számára is. A 2011-es jelentés eredményeit finom hangoltuk annak érdekében, hogy tényleg bizonyíték alapon tudjunk eljárni, és hogy az egész olvashatóbbá váljon. Ezzel egyidejűleg erőfeszítéseket tettünk a jelentéstétel harmonizálását, illetően a maradványhiba értékek kalkulálását, illetően, hogy ez horizontálisabb legyen, hogy ez horizontálisabb legyen. Ez kellő biztonságot ad, adhat, hogy a forrásokat a kitűzött célra használják fel a megfelelő pénzügyi eljárásoknak megfelelően. Ez kellő garanciákat biztosít az egésznek jogszerűségét, szabályszerűségét illetően. Számos technikai, strukturális tényező miatt számszerűsített számszerűsíthetőek azok a témakörök, amelyek egyébként a számvevőszék hatáskörébe tartoznak. Itt a jogosultsági szabályokról beszélek, a jogosultak számára, illetve a közbeszerzési szabályok áttekintéséről ahol sikerült előrelépni, ott a bizottság ambiciózusabb egyszerűsítést helyezett kilátásba. Ez az összefoglaló jelentés számos kezdeményezésre rávilágított párat hadd hangsúlyozzak ki. Pozitív hatásokat várunk a kutatás területén a jogosultak szempontjából, itt egy közös audit minta van, amit az egész kutatási területre alkalmaznak. Másodszorban a pénzügyi rendelet felülvizsgálata, költségvetési rendelet felülvizsgálata új elszámoltathatósági szabályokat tartalmaz, itt éves biztosítéknyilatkozatok megtételére van szükség. Aztán a strukturális alapokkal foglalkozó főigazgatások a felfüggesztésekkel, pénzügyi igazításokkal kapcsolatban több információt adnak. Aztán az éves jelentésben nagyobb fókuszt kap az, hogy az egyes politikák hogy, hogy milyen módon jelenítenek meg pozitív lépéseket. Aztán vannak bizonyos lépések, amelyek a 2013 év utáni időszakot érintik, melyben a bizottság a belső ellenőrzést tovább akarja javítani, ezen rendszereit javítva a kockázatoknak megfelelően elnök asszony. Ami az összefoglaló megközelítést illeti, az Európai Parlament javaslatait és tanácsait is megfogadtuk. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi szervezetében és tájékoztatásának hála minden résztvevő előnyére szolgál, az elvárásoknak megfelel, az önök szakbizottságában és most, mint az előző alkalmakkor. Nagy örömmel hallanám önöktől, hogy ez az elszámolhatósági folyamat mi módon módon elfogadhatónak számára, és hogyan javítható még a jövőben, kölcsönös érdekeinket szolgálva. Most hadd szóljak néhány szót az éves jelentésről, amelyet 2011-ben a belső audit szolgálat végzett el a belső ellenőrzés kérdésekkel foglalkozó szolgálat egy belső jelentésen alapul. A belső ellenőr 2011-ben végezte el ezt a munkát, amely a pénzügyi irányítását vizsgálta meg az Európai Bizottságnak, és maga is támogatja az összefoglaló jelentést. A prioritást képező ellenőrzések azt vizsgálták meg, hogy vannak-e kockázatok a tranzakciók szintjén, és a nyomonkövetést és a végrehajtást megfelelő módon végzi-e a bizottság. A belső ellenőr kritikus ajánlásokat nem fogalmazott meg, és az auditált szolgálatok számára igen fontos megfogalmazásokat ö, ö, fogalmazott meg. A belső ellenőrzési szolgálat 87%-a a résztvevőknek úgy véli, hogy a belső ellenőrzés a jobb ellenőrzést szolgálta, mind a bizottság, mind pedig a végrehajtó ügynökségek szintjén. Ugyanakkor a bizottság úgy gondolja, hogy még mindig van lehetőség a javulásra, a javításra, a, az auditált szolgálatok végrehajtásának szintjén, és ezt a belső ellenőrzési szolgálati is megfogalmazta. Hadd szóljak néhány szót arról, hogy milyen ajánlásokat fogalmaztak meg, és milyen fellépések történtek. Ami a teljesítményt illeti, az IAS úgy gondolta, hogy az első audit jelentés pozitív értéket képviselte, biztosítani kell, hogy a főigazgatóságok a teljesítménymérést is elvégezzék. Az ilyen auditnak igen relevánsnak kell lennie egy olyan időszakban, amikor a belső ellenőrzési rendszerek még nem teljesen biztosak, és mindent meg kell tennünk a, a, a, annak érdekében, hogy többet tegyünk kevesebb eszközzel. Ami a politikai, szakpolitikai területeket illeti, a belső ellenőr ki, kiemeli, hogy a kutatás területén is auditrendszerre van szükség, azt ajánlja, hogy erőteljesebb legyen az ellenőrzés és az audit, mind a bizottság főigazgatóságai, mind pedig a külügyi, mind pedig a külső támogatások szintjén. Ami a strukturális alapok struktúráját illeti, az megfelelő úton halad. A bizottságnak egy új IT kormányzási struktúrát kell felállítani annak érdekében, hogy racionalizálja az IT rendszereket és jobban integrálja azokat. Zárszóként a ö, bizottság úgy véli, hogy a belső ellenőr 2011-es ellenőrzése megfelelt a nemzetközi standardoknak a belső ellenőrzés funkciójának megfelelően. A standardoknak való megfelelés érdekében arra is szükség van, hogy a belső ellenőr valóban hozzájáruljon a hatékonyságához és hatásosságához az ellenőrzésnek. A bizottság úgy véli, hogy a szolgálat megfelelő akciótervel lépett elő, annak érdekében, hogy a nehézségeket orvosolni lehessen, a gyöngességeket javítani lehessen, és a rendszeres nyomonkövetéssel, monitoringgal lehet hatékony végrehajtást elérni. Filip Tavern az új belső audit szolgálat vezetője is nagyon szívesen bizonyára még megfelelőbb információkkal fog önöknek napra készen szolgálni. Thank you very much, Mr. Köszönöm, biztos úr, kedves kollégák. Késett repülőm, nyugati erős szél folyt de mielőtt megnyitom most a vitát a szakbizottság tagjai számára, szeretném megragadni az alkalmat, hogy Filip Taven urat üdvözöljem. Belső információból tudtam meg, hogy ma ünnepli születésnapját, ezért szeretném először is boldog születésnapot kívánni önnek, és megadom a szót. Thank you. Ja, liebe Kolleginnen und Kedves kollégák, köszönöm szépen még egyszer biztos úrnak. Természetesen szükség van azokra a hatáskörökre, amelyeket megkaptunk a Lisszaboni szerződésen keresztül, és ezzel élni is fogunk, és csak a működő költségvetési ellenőrzés vezet oda, hogy takarékosan bánjanak az pénzekkel és hatékonyan és eredményesen használják fel ezt napjainkban erősödik a lakosság körében az a tudatosság, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, főleg válság idején látjuk a tagállami szinten is kevesebb a pénz, nagyon jelentős megtakarításokra van szükség a polgárok számára, és ezért nagyon kritikusan figyelik a állami szintek kiadásait. Az Európai Unió persze nem költi a legtöbb pénzt a különböző szintek közül, de azért a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak fontos szerepe van a parlamenten belül. Miért említem ezt meg itt? Azért, mert a parlament, de a bizottság egyes részeiben, illetve ügynökségeknél is vita folyik a mentesítési eljárásról és ebben az összefüggésben szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Martin Schulz, a parlament elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy adott esetben egy-egy elvárás, követelés, ami szerepel a parlamenti határozatokban, a mentesítéssel kapcsolatban, plusz bürokráciát is jelenthet. Schulz elnök urat megkértük, hogy konkretizáljuk ezt a kérdést, mert természetesen igencsak nyitottak vagyunk az összes javítási javaslattal kapcsolatban, és a szakbizottsági elnök a biztosok kollégiumával együtt, ön sajnos éppen nem tudott jelen lenni, de a Bározó elnök úr és a kollégák is jelen voltak és felvállalták nyilvánzen szerepét, és a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság nevében felhívtam a figyelmet arra, hogy készek vagyunk a javítási javaslatokat, amelyek a bürokráciát építik le, és a megterhelést építik le a polgárok vonatkozásában, bürokrácia területén. Nos, az ilyen javaslatokat szívesen fogadjuk, és most, mivel ön ennek a koordináló, a felelős biztosa, megismétlem, ami mondtam. Most pedig szeretné megadni a szót Jens Kaja, az előadó, az első. Köszönöm, elnök úr, igen, tisztelt Semet, a biztos úr, kedves kollégák. A mentesítési ceremónia a vitával kezdődik, megvitatjuk az előterjesztett dokumentumokat és a csúcsát azzal éri el, hogyha mi ezzel kapcsolatban döntéshozatali helyzetbe kerülünk, és szívesen feszültséggel várjuk a számvevőszék eredményét. Az, né, a kollégák már egyet-egyet megtudtak ezek közül, a megállapítások közül, inkább informális kereteken belül, beszélgetésekből, stb. Az eredmény az az, és ez némi örömre ad okot, ezt olvasom a szint szintetizáló jelentésben is, és a főigazgatóság éves jelentésében is ezt látom végül is. Valószínűleg a számbevőszéktől is hasonló eredményt kapunk, tehát nagy eltérést nem várunk. De hát ez az gyakorlatilag már szinte minden, ami örömre ad okot abból, amit látunk. Örülök annak, hogy a legutóbbi mentesség kapcsán megvitatott prioritásokra ilyen pozitívan reagált az Európai Bizottság. Nyilvánvaló, és hát az előadók célja is ez, meg a szakbizottság szándéka is ez összességében. Most, hogy mentességi jelentésről, jelentességi jelentésre megyünk ezekkel a eredményekkel, és hát kíváncsian várjuk az Európai Bizottság az elsőbségi akciókat, vagy kiemelt akciókat, mikor valósítja meg, hiszen abban bízunk, hogy ez ezt szeretnénk elérni. Minden esetre, amit most látunk, idén is búcsút kell mondani annak a reménynek, hogy közelebb kerülünk a nagy célhoz, de hát azért az eredményeket megnézve, a számokat megnézve, az derül ki, és ez jó hír, hogy nem lett drámaibb a helyzet, lényegesen drámaibb, mint elmúlt évben. De itt megint csak hangsúlyozni szeretném, hogy az a szándék, amit a parlament a Liberecki jelentés elfogadásával kifejezése juttatott, mi szerint a hiba kvótát csökkenteni szeretnék, mindenképpen láthatóan csökkenteni. Nos, elmúlt évben ezt a csökkentést nem láttuk, és hát úgy látjuk most, hogy idén sem látunk látványos csökkenést. Úgy gondolom, hogy azzal, amit az Európai Bizottság szintetizáló jelentésében olvasni tudunk, abból rálátást kapunk arra, hogy eh, hogyan alakul majd a jövőben a szakbizottságunk munkája, mert ha megnézzük a három pontot, amit ki kell emelni, a gyenge pontokat a külső segítségnél, a kohéziós politikánál sok a hiba és a konzisztencia hiánya a tagállami szinten is pont eljutottunk az agenda azon pontjaihoz, amivel foglalkoznunk kell. Mindenképpen vizsgálnunk kell a kohéziós politika magas hiba arányát, sok látom a számos fenntartáson, amit a DJ Régió megint csak megemlített, ami az operatív programok jogszerűségét illeti a végrehajtásánál a tagállamokban. Itt megint csak arra pontra jutunk, hogy, hogy bizony erre figyelnünk kell, koncentrálnunk kell, és ha sikerülne a hibakvótát csökkenteni, akkor a nagyon komoly eredményt tudnánk elérni. Persze ez a szignifikáns csökkentése van szükség a külső segítség vagy segélyezés területén. Itt Haiti kapcsán ez már felmerült korábban is a delegáció keretében, és a kollégákkal beszélgettem is erről. Persze egyfajta elkötelezettség azért itt fennáll, hogy az európai külügyi szolgálat munkáját is jobban megvizsgáljuk, és a gyenge pontokat a külső segélyezés területén is jobban figyelembe veszük majd. ezt amit megint csak fontosnak tartok, a tagállamok szintén a nem megfelelő administratív és ellenőrző eszközök. 27 tagállamból 18 olyan tagállam van, ahol a Digi régió megállapította, hogy az administratív és ellenőrzési rendszerek nem tökéletesen működnek, és szeretném megemlíteni, hogy sok olyan kohéziós politikai barátait szeretném megemlíteni, az Egyesült Királyság, Hollandia, Német Köztársaság is megemlítendő, itt a better spending, ugye barátai ők, és akkor meg kéne kérdezni, ha már ilyen nagy barátok, akkor ti mit tesztek annak érdekében, hogy ez jobb legyen. Tehát a regionalpolitikában, igen, az említett kormányokon hármat ragadtam ki, de 18-ra vonatkozik összességében az, amit mondok. Hát bizony, itt kritikára találunk okot, mert nemzeti szinten kell betartani az ellenőrzési rendszereket, működtetni, és ha azt látom, hogy ezek a tagállamok milyen kevéssé készek és képesek arra, hogy az Európai Unió követelményeinek, elvárásainak eleget tegyenek az adófizetők elkölt, pénzének elköltése során, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy erre külön figyelni fogok a mentességi jelentésemben. És mivel ez a helyzet, ezen a területen erősödött a kockázat is, emiatt nem lehetünk nyugodtak. Kedves kollégák, úgy gondolom számos pontot kell vizsgálnunk, kezelnünk, és tudjuk a munkánk során, hol vannak a hibakvóták, mindenek előtt a közbeszerzés egy nagy téma, adott esetben központilag el kell gondolkodnunk azon, hogy mennyire tudjuk csökkenteni a hiba kvótát, hogyha megváltoztatjuk a közbeszerzés értékhatárait. Adott esetben kritikus vitát kell folytatnunk a kollégákkal, akik a belső piaccal foglalkoznak és a gazdasággal foglalkoznak. Ez egy kritikus vita kell, hogy legyen, mert pillanatilag nem látom azt, hogy az egységes piac jól működik, hogyha a közbeszerzés szabályai ennyire bonyolultak, hogy végig rengeteg hibát okoz a közbeszerzés. Aztán nem csak a külső segélyezés és a kohézió probléma merül fel, vagy a ellenőrzés rendszere a végrehajtás során, a belső politikai területek, mint a kutatás, stb. szintén nem működnek olyan jól, mint ahogy a támogatási periódus elején ezt megszoktuk. Ezzel megint csak eljutunk arra a helyre, vagy arra a pontra, hogy a közvetlen menedzsmentet alkalmazzuk, mert a kutatási keretprogram esetében azt mondhatjuk, az elmúlt években nagyon komoly pozitív fejlődés volt, de egy kicsit más irányba indultak el az utóbbi időszakban, és hát nyilván emiatt némi figyelmet kell erre majd még fordítanunk. Akkor a végén egy kérdés is szeretnék feltenni a bizottságnak. Itt a bizottság belső auditjáról van szó, audit jelentéséről, amely úgy kezdődött, hogy ott szerepelnek a performance, a teljesítmény auditok, ez így helyén is van, meg is kell néznünk ezt még egyszer, de a Market főigazgatóság is foglalkozott a témával, a közbeszerzések végrehajtásának konkrét témájával. Viszont nekem nem derül ki, hogy milyen eredményre jutott ezen a területen a performance audit, a teljesítmény audit, mert a közbeszerzés az egyik olyan pont, ahol mm, nagyon durva hiba kvótákat állapíthatunk meg, éppen ezért erre figyelnünk kell. Most így az elején vezetésképpen ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jens Kajernek a következő Weiler kolléganő. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nagyon köszönöm. Pont jó, hogy én következem, hiszen azon imkós kollégák közé tartozom, akik 8 éve intenzíven foglalkoznak a közbeszerzési joggal. Tudom, hogy pár, illetve nem is annyira pár, jó pár esettől eltekintve, ahol nem is igazán komplikált szabályokról, hanem bűncselekményekről van szó, ezt mindenképpen látni kell, másodszorban látni kell azt is, hogy nagyon sok eset eh, eljut a bíróságokhoz, ezek eh, PPP-s eh, projektek. E tekintetben nincs is európai rendszer, hanem csak nemzeti rendszer van és az összes ilyen nagy mérvű eset döntőbíróság vagy közigazgatási bíróság elé kerül. Az, az egyszerűsítés meg nem két évig tart, hanem vagy hat évig, úgyhogy ezt is át kell gondolni. Két kérdésem lenne. E, igazából csak egy konkrét kérdésem lenne a biztoshoz. Ön e, Gájer úr által elmondottak e, a struktúrális alapokhoz kapcsolódóan hoz csatlakoznék én is. Ön elmondta, hogy a struktúrális alapok helyzete helyes irányba halad. Ez nem tartom túl sok információnak, különösen, hogy azt a területet vizsgáljuk, amely időközben az európai költségvetés legnagyobb területévé nőtte ki magát. A strukturális alapok reformjára is sor fog most ugye kerülni, és talán az elmúlt egy-két év vagy öt év eredményei segítségünkre lehetnek abban, hogy megreformáljuk a struktúrális alapokat, hogy meg tudjuk nézni, hogy mi az, ami nem működött megfelelően. Köszönöm, elnök. Köszönöm. Inge Kreszle, asszony, köszönöm szépen. Köszönöm a beszélt biztos úr. El kell, hogy mondjam, hogy még nem mentem végig ezeken a dokumentumokon, de igyekszem a parlamenti elnök kicsit sokat foglalkoztatott engem az elmúlt két hétben. Egy pár kérdésem azért lenne tekintettel az eurozóna drámai helyzetére. A kérdés, hogy hogy érjük el a politikai céljainkat a rendelkezésre álló eszközökkel, mit gondol a foglalkoztatásról, növekedésről, a kifutó költségvetési évben, hogyan kezeltük ezt, mit, mit, hogyan látja ön ezt, aztán hogy ahogy átolvastam a régiós főigazgatóság tevékenységi jelentését, most úgy gondolom, hogy ott a, az egyértelműség, érthetőség területén nagyon sok minden mozdult a jó irányba. Eh, azonban azt is fel kell, azt is eh, fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy eh, az eurozóna szanálását hogy kötjük össze a költségvetéssel. Hogyha nem rakjuk itt rendbe a dolgokat, akkor fokozatosan külön költségvetés kell az eurozónára. Hogyha nem tudjuk az eurozóna döntéseit EU-s költségvetésből finanszírozni, akkor hatalmas problémák lesznek könnyen lehet, hogy akkor külön parlament lesz, meg külön döntéseket kell hozni, meg és így tovább. Tehát a kérdés, hogy mit értünk el ezen a területen, ezek nagyon fontos kérdések az unió jövője szempontjából. Nagyon lényeges lenne tehát, hogy a e tekintetben foglaljon állást. Mit lehet tenni ezen a területen, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ezek, ezt az esélyt ne el a jövőben. Aztán Galileo. Mit gondol a műholdas rendszerről, az azzal kapcsolatos problémákról, mit tesznek annak érdekében, az ellenőrzést ott javítsák. Ja, vielen Dank. Äh, Nagyon köszönöm. Azt szeretném csak kihangsúlyozni, amit a három kolléga elmondott. Az ellenőrzés és a pénzügyi kiizgatos igaz igazítások kérdése mind a Költségvetés ellenőrzése, mind a Költségvetési Bizottság számára szintén nagyon fontos kérdések voltak. Meglepett, hogy a tanácsban ezt máshogy látták, és hogy elég nehéz volt megállapodást kidolgozni, és hogy ezt olyan országok is eh, ehhez kritikusan álltak, akik a jobb eh, eh, pénzkiadás mellett kardoskodtak. Greszlászon is állást foglalt ezzel kapcsolatban. Van Rompuy elnökkel még cseréltem két héttel ezelőtt arról, hogy a költségvetési ellenőrzéssel és megtakarításokkal hogy tudnánk nagyobb hatékonyságot elérni. E tekintetben születtek javaslatok, Greszlász utalt most arra, hogy lesz egy külön Európarlament, ez nem lehet az Európai Parlament érdeke, sem az adófizetők érdeke, hiszen ha van egy parlament már, akkor ez igenis el tudja végezni a feladatot. Talán ezzel kapcsolatban is állást foglalhatna Semet a biztos úr, hogy ő, ő mit gondol, ő mit gondol erről, illetve mit gondolnak erről a biztosok. Kérem tehát, hogy foglaljon állást a kérdésekben. Köszönöm. Uh, thank you for this. Uh, Köszönöm szépen az érdekes kérdéseket. Hadd kezdjem. Nagyobb távlatokban gondolkodva az EU költségvetésről általában néhány gondolattal. Először is az EU költségvetés hozzájárulása a növekedéshez, munkahelyteremtéshez. Talán félreértés történhetett itt egyes tagállamok részéről arról, hogy mi is ennek a természete, az EU költségvetésének, mi is a lényege. A befektetést, beruházást szolgálja, a növekedésbe és a munkahelyteremtésbe. A mi ö, Számadataink szerint azt gondolom, hogy részletekben menőben is megmagyarázhatjuk, hogy egyes tagállamokban az EU költségvetése 75-90 százalékát az adott tagállamok beruházásainak fedezi. Ez azt jelenti, hogy az EU költségvetése nélkül ezen tagállamok egyszerűen képtelenek lennenek beruházni az infrastruktúrába, a növekedési projektekbe, az én saját tagállamomban is így van ez. 80%-a a beruházásoknak az EU költségvetésből kerül finanszírozásra. Ez az oka annak, hogy mi az Európai Bizottságban nem értjük meg egyes tagállamok igényeit, kéréseit az elkövetkező soron következő több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos vita során a csökkentés irányába. A bizottság úgy gondolja, hogy itt rossz úton járunk, rossz a hozzáállás, és ellentmond ez a hozzáállás az általános célnak, amely a saját tagállamaink növekedésének és munkahelyteremtésének előnyeit kívánja szolgálni. Ami a további integráció szükségletét illeti az EU-ban, és az euró övezetben különösen. Nos, ezzel kapcsolatban olyan problémákról van szó, amely az euróövezetet érintik. Természetesen minnyáján tudják, hogy a saját forrásokról jelenleg vita folyik, különösen annak tekintetében, hogy az euróövezeti költségvetésnek saját költségvetésnek kellene-e lennie. Nos, szerintem egy kicsit korai még most részletekbe menőbben arról szólni, hogy ez a gondolat ö, hogyan is áll. A bizottság, a tanács elnökei, az Európai Központi Bank elnöke, az Euróvezet elnöke és az Európai Parlament elnöke is, öt elnök Egyszerre sok-sok elnök tehát gondolkodik közösen ennek az ötletnek a kivitelezhetőségén. Amint sikere járnak, reméljük, hogy mi leszünk az elsők, akik erről majd tudni fogunk, és az Európai Tanács ülése is napirendjére tűzi. Tehát a vita ö, még erről a kérdésről túl korainak tűnik. Most térjünk át Gájer úr kérdéskörére. Ő arra tett föl kérdést, hogy a belső audit szolgálat tevékenysége a közbeszerzések területén hogyan is alakult. Az eredménye ennek az ellenőrzésnek az audit ö, ö, ö, ellenőrzés felügyeleti bizottságban, az APC-ben került napirendre, és ezt az ellenőrzés felügyeleti bizottság vizsgálta meg. Ez a bizottság ö, nagyban hozzájárult ahhoz a javaslathoz, amely a bizottság tollából szól, származik, és az új közbeszerzési eljárásra vonatkozik. A DG Márk maga is elkötelezett annak érdekében, hogy a végrehajtás monitoringban, a közbeszerzési szabályok megvizsgálásában nagyobb szerepet játszon. megjegyzésként szeretném elmondani, különösen a mentesítés idei folyamatára túl korai lenne persze most még azt mondanunk, hogy a, azt arról szólnunk, hogy a számbevőszék idén milyen jelentést ír majd, de egy olyan fejleményről van szó és jelenségről, melynek során egyre több hibát fedezünk föl a közbeszerzésben, olyan hibákat, amelyek nem az európai jogszabályokból adódnak, hanem a nemzeti jogszabályok alapján merülnek föl. Egyre több végrehajtási szabályt épít be minden egyes tagállam saját joganyagába. És számos esetben ezeket a szabályokat, ezeket a törvényeket a közbeszerzésben nem tartják be. Ami a teljesítmény auditot illeti, Geyer úr utalt arra, hogy itt is új fejlemények vannak, és a belső audit szolgálat egyre inkább prioritások köré szervezi a teljesítmény audit kérdését is. E hónapban egy konferenciát fog tartani az APC, és ezekről a kérdésekről is szó lesz. Azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy eredményeket is megismerhessünk az EU költségvetés teljesítmény auditjából. Ezen teljesítményauditok egyre inkább jelentős szerepet járnak, játszanak majd és töltenek be a belső audit szolgálat munkájában. Éler asszony kérdései a strukturális alapokra utaltak. Természetesen túl korai lenne ma még az eredményekről szólnom. Ami a 2011-es eredményeket illeti, előbb a számbevőszék jelentésére kell várnunk, de már most szeretnék néhány szót szólni saját erőteljes fellépésünkről annak érdekében, hogy szigorúan felfüggesztünk minden olyan kifizetést, ahol az nem megfelelő módon történt. Eredmények is, pozitív eredmények is születtek a strukturális alapok fel, felfüggesztésében, és a tevékenységünket tovább folytatjuk. A belső audit szolgálatunk először, első alkalommal részt vett egy olyan ellenőrzésben, egy olyan audit ellenőrzésben, amely a tagállamaink nemzeti audit szolgálatait volt hivatott ellenőrizni. Mert az is igaz, hogy az adott tagállami audit hatóságok nem mindig elég erőteljes auditokat végeznek, és meg kell próbálni olyan utakat, módokat találni, amelyeken keresztül a megosztott irányításnak hála a nemzeti hatóságok is erőt meríthetnek ebből az együttes munkából. Az elsődleges hatáskör hiszen tagállami kézben van, és teljes erőfeszítést kell annak érdekében bevetnünk, hogy a teljesítményt fokozhassuk. Természetesen a több éves pénzügyi keretre is gondolok, és új programokra, ahol erőteljes intézkedéseket, így például nettó kiigazítási intézkedéseket is javasoltunk. Ez egy teljesen új jelen, jelenség, de igen nagy fontossággal bír ami a bizottsági javaslat csomagot illeti. Itt az Európai Parlamentben is nagy visszhangja lesz, Tudom, hogy a KONT szakbizottság tavaly erőteljesen javasolta és támogatta maga is a bizottság ezen kezdeményezését. Azt gondolom, hogy következetesnek kell lennünk a megközelítésekben, ami a strukturális alapok irányítását illeti. Végül pedig Gressler asszony kérdésére válaszul a Galileo programmal kapcsolatban. A belső audit szolgálat tavaly több auditot is végzett a Galileo program területén. Megvitattuk az auditok eredményeit. Az ellenőrzés felügyeleti bizottság belül, és erőteljesen megerősítettük a Galileo program eh, menedzsmentjét, irányítását, és a főigazgató maga felelős azért, hogy a Galileót menedzselje. Minden ajánlás amelyet a belső audit szolgálat fogalmazott meg, az illetékes főigazgatóság pozitív visszhangjára talált, és biztosítani kívánjuk, hogy a kockázatok, amelyekből mindig van a költségvetésben, hogy ezek a kockázatok egyre inkább a hatékony menedzsmenttel ellensúlyozva legyenek a Galileo programban. Azt gondolom, hogy egy első körben minden kérdésre sikerült megválaszolnom, legalábbis remélem. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen, nem látok további kollégát, aki szót kérne. Ezzel befejezzük az idevágó vitát, eltekintve attól az esetben, hogy esetleg Gajer úr előadóként még szót kér. Szeretnél még? Nem, úgy látszik, nem. Ezzel lezárom a vitát ebben a pontban. Köszönöm szépen, valamennyien örülünk a további tanácskozásnak, munkának, vitának, ahogy a, miközben előkészül majd a számvevőszék jelentése is, és Tavern úrnak pedig a mai születés napja alkalmából is. Újra minden jót kívánok. Köszönöm Szemeta úrnak, hogy szót szólt hozzánk. Mindig örülünk, ha eljön közénk. Hmm. És most pedig azt kérném, hogy folytassuk a munkát. Talán könnyebb, vagy mégse könnyebb téma következik, a csalás elleni fellépés, és meg is adnám rögtön a szót a bevezető megjegyzéséhez. Köszönöm szépen! Most pedig a második nagy téma következik, amiről beszélni szeretnék itt a szakbizottságban. A bizottság legutóbbi kezdeményezése a csalási korrupció küzdelem szolgálatában az eh, egy meghallgatást is szerveztek ezzel kapcsolatban, ebben a témában nem régiben, és örültem, hogy részt vehettem ezen a meghallgatáson, és azon a napon Indiába kellett mennem, és ezért Kessler úr, az Olaf főigazgatója vette át a helyemet a későbbiekben. Ennek ellenére nagyon fontos és közel áll a szívemhez a csalás elleni küzdelem, ezért örülök, hogy lehetőséget kapok arra a mai napon, hogy beszélhessek önökhöz azon kezdeményezésekről, amelyeket elindítottam ezen a területen. Az első projekt, amelyet mindenképpen meg kell említenem, ezzel foglalkoztunk már a mai napon is egyébként, és örülök annak, hogy elfogadták a kompromisszumot, amit sikerült elérni a tanácssal a nyári szünet előtt, az OLAF rendelet reformjával kapcsolatban. Ez egy nagy lépés előre, és Mindenek előtt köszönöm Gressle asszonynak megint egyszer, hogy ilyen keményen, kitartóan dolgozott annak érdekében, hogy ezt a fájlt lezárjuk, ezt a témát lezárjuk. Természetesen már tudják önök is, hogy több mint hat éve folytatjuk a vitát a reformról, és most egy új fejezetet szeretnénk megnyitni az EU költségvetésének és pénzügyeinek védelmében. Egy egész sor témával foglalkozunk, ami lehetővé teszi, hogy hatékonyabb együttműködés alakuljon ki az OLAF és az összes egyéb érintett között. Már említettem a kötelezettségvállalást, amit a bizottság vállalt, és megint csak meg tudom ismételni, hogy ez mennyire fontos. Az Olaf reformja már régóta az intézmények napi rendjén szerepel. A következő kezdeményezés nem sokára megszületik. 2012. júliusában a bizottság elfogadott egy javaslatot a EU pénzügyi érdekeinek védelme érdekében a bűn, tehát a bíráskodás területén, és a cél az, hogy tisztázzuk és harmonizáljuk az egyes tagállamok büntető jogát a, a, abban a vonatkozásban, hogy hogyan kezelik az EU költségvetés elleni fellépéseket. Miért van szükség egy ilyen döntésre? Nagyon jelentős különbségek vannak az EU költségvetés vagy pénzügyének védelmében az egyes tagállamok között. Elmondom, hogy mire is gondolok ezzel. 2000 óta 281 a 647-ből volt 281 olyan, amelyet adtak a tagállamoknak, és ezt nem vitték el bírósági szintre, vagyis a nemzeti bíróságok nem léptek fel kellő erővel. És ez nem túl jó szám, de azért nem bátortalanít bennünket ez a, az eredmény. A tagállamok körében 80%-ra növekedett az az arány. Most pedig ezek a különbségek mindenképpen szükségesé teszik, hogy jobb jogi kereteket alkossunk az EU-ban. A júliusban megtörtént az első lépés, hogy hogyan oldjuk meg ezt a problémát. Három fő ellenből áll ez. Az egyik, hogy jobban védjük az EU pénzügyi érdekeit, érint, érdekeit a különböző bűncselekményekkel szemben. Tehát meg kell nézni, hogy mi az a bűnöző viselkedés ezen a területen. Aztán arányos, megfelelő hatású szankciókra van szükség az egész Európai Unióban a fellépések során. A harmadik pont pedig, hogy biztosítani szeretnénk, hogy a bűnüldözők, az ügyészek kellő időt kapnak ahhoz, hogy a határokon átnyúló nyomozásokat folytassanak megfelelő módon. Ezt az a javaslatot a tanácsnak és a parlamentnek is elküldtük, és arra számítunk, hogy megkapjuk az önök támogatását az elfogadás során. Ez az elfogadás már csak azért is fontos, hiszen ez egy nagyobb tervbe illeszkedik, azon a területen, hogy hogy kívánjuk az EU pénzügyi érdekeit a jövőben jobban védeni. Jövő év júniusában az Európai Bizottság azt tervezi, hogy egy javaslatot készít arra, hogy létrehozzuk az Európai Főügyész Hivatalát, és a továbbiakban harmonizálni kívánjuk az eljárásjogot a büntető jogterületén a tagállamok között lesz egy javaslat az Eurojust reformjára is, és ez egészíti ki ezt a teljes körű fellépést, amiről eddig beszéltem. Önök is tudják, hogy az Eurojust további reformja, ez Eurojust a 87-es cikk tartalmazza a Lisszaboni szerződésben. Itt arról van szó, hogy kellő módon és hatékonyan tudjunk fellépni határokon átnyúló módon a az EU pénzügyi érdeket sértő hogy bűncselekményekkel szemben a nemzeti bíráskodás vagy jogszolgáltatás nem biztosítja ezt a fellépést kellő hatással. Éppen ezért a nemzeti kontextusból ki kell lépnünk ezen a területen. A jelen helyzet azt <clears throat> jelenti, hogy nem tudunk a kihívásokra kellő erővel válaszolni, hogyha a nemzetközi szervezet bűnözésre találunk. Ez a jelen pénzügyi és gazdasági válságában súlyos problémát jelent Európában. Kellő módon és oly módon kell el, elkölteni az erre rendelkezés álló összkezeket, hogy ez hatékony legyen. Az európai adófizető teljes joggal várja el azt, hogy az eddigieknél jobban dolgozzunk. Mindenképpen szükség van egy megfelelő rendelet ezen a területen, hogy administratív kezeljük a nyomozás területét. Itt van a bűnügyi nyomozás, amelyre feltétlenül szükség van, hogyha sértik az EU költségvetés érdekeit. Valamennyi tagállamban bizonyítékokat kell tudni gyűjteni, és megfelelő szakértői tudást kell kialakítani mindenhol az EPPR megfelelő intézményi kereteit biztosítani kívánjuk, de további opciókra is szükség van. Az Európai Bizottság előkészít egy gyakorlati és elvi szinten, vagy elméleti szinten történő fellépési lehetőséget. Az Európai Bizottság aktívan dolgozik ezen a területen, igyekszik a leghatékonyabban fellépni, és a legköltséghatékonyabb megoldást megtalálni az EPP létrehozására vonatkozó kezdeményezéssel párhuzamosan megfelelő jogi eszközöket kívánunk biztosítani az eljárások során is, hogy megvédjük az EU pénzügyi érdekeit. Mindenek előtt arról van itt szó, hogy, a tapa, hogy az cserét eh, erősítsük eh, a számos országban folyó nyomozások területén az adminisztratív, adóügyi, a vámügyi és rendőri hatóságok harmonizált fellépésére mindenképpen szükség van. Mindenek előtt akkor van erre szükség, ha különböző tagállamok hatóságai vesznek részt a munkában. De erről semmiképp nem mondhatunk le, hogyha a szervezet bűnözéssel szemben akarunk fellépni, hiszen ők nem haboznak a határokon. De ezeknek a feladata még az is, hogy EPPO munkáját is megkönnyítsék a jelen intézményi keretek között. Utolsóként szeretném még megemlíteni egy további lehetőséget, amely nem közvetlenül függ össze az EU pénzügyi érdekeivel, azonban hasonló jelentőséggel bír az európai adófizető számára. Az euróvédelméről beszélek. megmutatkozott, hogy nem csak a gazdasági stabilitással kell foglalkoznunk, ha az euróról beszélnünk, hanem az euró pénz, a bankjegyek és érmékvédelmét is biztosítanunk kell a bűnözőkkel szemben. Megfelelő nyomozati módszereket kell tudni alkalmazni hasonlókat, mint más súlyos bűncselekmények esetében. Ehhez harmonizálni és hatékonyá kell tenni a szankciókat a büntetőjog területén. Éppen ezért az Európai Bizottság azt tervezi, hogy egy irányelv javaslatot készít ez év végéig. Most pedig szeretném összefoglalni, és nézzük meg a nem jogalkotói fellépéseinket és kezdeményezéseinket is. Elmúlt évben a keleti határ cselekvési tervet hoztuk létre, amely a cigaretta és alkoholcsempészetet veszi górcső alá az EU keleti határainál. A cselekvési terv átültetése a gyakorlatban prioritást élvez azóta. A cigaretta az EU-nak a tagállamok szintjén mintegy 10 milliárd eurójába kerül évente. Mindenek előtt, amikor nagyon kell vigyázni a pénzekre, ez egy olyan összeg, amit nem tudunk elfogadni. Az első eredmények már jelentkeznek a munkánk során, hiszen a dohányipar egy tanulmánya rámutat arra, hogy bizonyos mértékben csökkent a csempészet, a dohánycsempészet mindenek előtt a balti országokban. De ha megnézzük az egész európai Uniót. Úgy tűnik, hogy az illegális dohánykereskedelem még erősödik. Ez mindennek előtt a gazdasági válsággal függ össze. Egy legutóbbi tanulmány, amit a KPMG készített, arra a következtetésre jut, hogy az illegális piac a mediterrán országokban 19%-ra növekedett 2011-ben egy alacsonyabb értékről korábban, és az illegális cigaretták piaci hányada egyenre úgy tűnik növekszik. Éppen ezért egy új cselekvési tervet készítünk elő, amely fellép a cigarettaszempészettel szemben. Ez az egész EU-t gorcsa alá venni, és nem korlátozódna a keleti határokra. A biztosok kollégiumának 2013 első felében szeretnénk egy tervezetet készíteni. Egyelőre koordináljuk az összes érintettel ezt a fellépés, fellépést, és mindenképpen bevonjuk az Európai Parlamentet is. Az önök valamennyi kommentárját és segítségét szívesen veszük. Végül pedig szeretnék egy szót szólni azzal, hogy hogyan lépünk fel a korrupcióval szemben. Az Olaf nagyon szorosan együttműködés más szolgálatokkal, az EU korrupció ellenes mechanizmusával. 2011. júniusában egy közleményt készített az Európai Bizottság ebben a témában Cecilia Malmström és a belügyek főigazgatója lesz részt ebben a munkában. Az első jelentést egyébként 2013 nyarán készítik majd el az előbb említett előírás értelmében. Ez egyébként két fő elemből áll egy általános átfogó intézmények és egyes kiragadott témák, amelyek egy-egy tagállamra vonatkoznak, és úgynevezett országelemzések keretében kerülnek napvilágra. Az itteni javaslatok jogilag nem kötelezők a tagállamokra nézve, de természetesen szorosan kísérjük, hogy hogyan történik a végrehajtás. A bizottság egy kísérleti projekten is dolgozik, amely ezt ismeri egy, e, erre egyébként az Európai Parlamentet javaslatot, itt a korrupció költséget kívánjuk felmérni a közbeszerzés területén. Bizonyos benchmarkokat is szeretnénk kialakítani, ajánlásokat készíteni a tagállamok számára. Ezt a projektet az év végére szeretnénk befejezni. Igen, tisztelt képviselők! Azt gondolom, hogy megfelelő áttekintést nyújtottam a legfontosabb fellépésekről, jelenleg és a jövőben, hogy hogyan kívánjuk megvédeni az EU pénzügyi érdekeit, de természetesen sokkal több munkát kell még elvégezni. Ez egy olyan munka, amely beleilleszkedik egy, a csalás elé fellépés egy szélesebb összefüggésébe. Mindenképpen meg kell védenünk az EU érdekeit erre született egy javaslat már a nyári szünet előtt egyébként, és ezt folytatjuk a továbbiakban. Erről is szívesen beszámolok egy jövőbeli találkozón. Ja, vielen Dank, Köszönjük, biztos úr. Hozzászólás ezzel kapcsolatban. Először az előadó, Gájer úr. Köszönöm. Biztos úr, köszönjük ezt a áttekintést. Úgy gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy a bizottság most tényleg mindent megmozgat, minden területen igyekszik fellépni, és ezt mindenképpen üdvözöljük. Hosszú ideig morfondíroztunk azon, tekintettel arra ugye, hogy az Olaf létezik és rendes munkát is végez. Mások oldalról azonban látván azt is, hogy Európában a korrupció nem feltétlenül csökken. És tehát azon gondolkodtunk, hogy a jogi keret nem kielégítő-e, vagy pedig a végrehajtás nem megfelelő-e a tagállamokban. Komoly számadatokat nevezett meg, hogy a tagállamok hogy is kezelik az OLAF nyomozásokat. Ez nagyon kiozanító dolog, amit mondott, hogy a felderített esetek, hogy ez nem minden eset, tehát, hogy ezeket az eseteket a tagállamok aztán jogi úton is követik figyelemmel, kísérik és eljárásokat indítanak. Ez a korrupció elleni harcot ugye mindenképpen erősíti. Az aggályom, amire aztán nem tud majd választ adni, az, hogyha ebben a nagyon komoly jogi keretben eljárván ilyen lassú, nem megfelelő végrehajtást látunk a tagállamokban, akkor mit tudunk tenni? E, igazából ugye mit kell a tagállamokat, kell valahogy szankcionálni, vagy mit tudunk tenni? Tehát milyen lépéseket tudunk tenni e helyzet kezelése érdekében? Hogy jutunk el tehát oda, hogy a tagállamok ezt a jogi keretet a lehető leghamarabb végrehajtsák, és ezt kellő gondossággal végezzék. Engem ez mindenképpen aggaszt, és mindez a több éves pénzügyi keretről folytatott vita szempontjából is érdekel, ahol is ugye több tagállamban azt a, tagállam, azt a tendenciát láttuk, hogy nem bánnak megfelelően pénzekkel a tagállamokkal, ugye van ö, csalás, vannak ö, hibák, számomra mindig a tagállamok saját felelőssége fontos, és ennek kihangsúlyozása már csak azért is, hogy ez valahogy tényleg felderhítsük. Éppen ezért nagyon örülök, hogy a bizottság minket is bemondt ebben a politikai nyomonkövetésben. A kérdésem a kollégákhoz az, hogy mit tudunk tenni, hogyha a tagállamok úgy viselkednek, ahogy. Elnök, köszönöm. Znači, tis kolega. Köszönöm. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a biztos úrnak a jövőbeni kezdeményezések ismertetéséért. Támogatom Gájer kollégát is, ami a szagájait illeti. Elmondta ugye hogy a jogszabályok talán nem elegendőek ahhoz, hogy a korrupció ellen fel tudjuk venni a harcot. Ami a keleti határokon a cigaretta csempészet elleni harcot illeti, ugye említette, hogy ez a probléma csökkenő tendenciát mutat bizonyos tagállamokban, azonban látni kell azt is, hogy a cigaretta 40%-a Litvániában illegális forrásból származik. A illegális kereskedelem a déli tagállamokban is nő. Tehát ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Hogy tudjuk erősíteni a büntetőjogi felelősségre vonást, és azt is meg kell nézni, hogy milyen intézményi reformok kat tudunk annak érdekében útjára bocsátani, hogy javítsunk ezen a helyzeten. Jövő nyárig beérkeznek majd a jelentések. Meglátjuk. Mit gondol? nem gondolja, hogy kellene, hogy legyenek a tagállamokban olyan intézmények, amelyek a csalás és csempészet ellen kellene, hogy tevékenykedjenek? Meg kellene vizsgálni, hogy ez milyen felelősséggel bírna az intézmény, illetve milyen, mandátumja, milyen mandátuma lenne. Érdekes lenne tehát tudni, hogy tudunk valami jobb keretet kialakítani. További hozzászólást nem látok. De Deon kolléga, tessék. Nagyon köszönöm, és eh, elnézést, hogy később jelentkeztem. Egy eh, telefonhívás vont el a figyelmemet. Eh, nagyon fontos téma ez, és nagyon örülök, hogy a biztos úr is szól erről. Az Európai Parlamentben elfogadtunk egy jelentést a büntetőjog harmonizálását illetően, és volt ezzel kapcsolatban egy releváns javaslat. Nagyon fontos tényleg látni azt, hogy egy probléma van ezen a területen, amely európai szinten lenne megoldható, és a tagállamok ezt nem tudják egyedül kezelni, megoldani. Ezt látjuk a magyarázó feljegyzésben, de nem láttam hatásvizsgálatot, ami meggyőzne konkrét számokkal arról, hogy mit tesz a bizottság, és az hova vezet. A parlamentnek tényleg sok információra, bizonyítékra van szüksége ahhoz, hogy tényleg átlássa ezt, és hogy belássa azt, hogy tényleg így kell eljárni. Ez ugye egy nagyon érzékeny téma, nagyon érzékeny kérdés, amivel foglalkozni kell. Ja, vielen Nagyon köszönöm. További hozzászólást nem látok, így a biztos úrnak adok szót, és kérem, hogy válaszolja meg a felmerülő kérdéseket. Köszönöm. a hátulról kezdem a kérdések megválaszolását. A hatásvizsgálattal kapcsolatban természetesen minden ilyen jellegű javaslathoz kapcsolódik hatásvizsgálat, és az EU pénzügyi érdekeinek védelméről szóló javaslatot, hogy a büntetőjogi eszközöket alkalmazunk, ehhez kapcsolódik természetesen egy alapos hatásvizsgálat ami a bizottság honlapján elérhető, de hogy a e, kinyomtatott verziót szeretne ebből, úgy ezt is örömmel eljuttatjuk önhöz. Ami a várható lépéseket illeti, az IPB-re kapcsolatban, ott most készül a hatásvizsgálat, Minden jogszabály javaslat hatásvizsgálat tárgyát képezi természetesen, hiszen egyetértek azzal, hogy a döntéseket elemzések alapján hozzuk meg. Aztán Ami Kájer javaslatát, illeti a szabályok alkalmazhatóságát, illetően tagállami szinten. Nos, ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy az a csomag, amire javaslatot tettünk, vagy előterjesztünk, az a végrehajthatósághoz is egy megfelelő keretet alakít ki. Az IPP vonatkozásában ez nem irányelv lesz, hanem rendelet, nem kell tehát a nemzeti jogba átültetni, hanem ez közvetlenül alkalmazható lesz. Jelenleg készítjük elő az eljárási szabályokat ehhez kapcsolódóan. Foglalkozunk tehát ezekkel a fontos témákkal még pedig azzal, hogy amikor az alapos ügyek visszakerülnek a tagállamhoz, azt csak jelentésként tudomásul veszik, nem támaszkodnak erre, nem veszik ezt már megindult eljárás alapjának, hanem teljesen új eljárást kezdenek, és ez az egész eljárás időt nagyon elhúzza, és az OLAF tevékenységét is, annak hatékonyságát is csökkenti. Eljárási szempontból mindenképpen kívánunk foglalkozni mindezzel, és biztosítani kívánjuk azt, hogy az alapos eljárás legyen az egész vizsgált eljárásnak az eleje. Aztán, amit Bácsitis úr mondott, a cigarettacsempészetről, e tekintetben el kell, hogy mondjam, hogy ez tagállami hatáskörbe tartozó kérdés, Nekik kell minden tőlük telhetőt megtenni annak érdekében, hogy csökkentsék a cigarettacsempészet mértékét. A bizottság lehetőségeinek tükrében persze segít és segíthet, de helytelen lenne azt gondolni, hogy a bizottság oldaná meg a csempészeti problémákat. Ez így nem megy. Mindenek előtt a tagállamoknak kell felelősséget vállalni. Megemlített számadatokat, azt mondja, hogy Litvániában 40%-a a cigarettának csempészet. Kérem, hogy nézze meg a legfrissebb KPMG jelentést, amely értékel az illegális piacot, Ebben nagy mértékű csökkenést láthatunk Litvániában az elmúlt évek során. 40%-ról 29%-ra esett ez vissza, ez még mindig nem kevés, de mégiscsak 11%-os csökkenés. Komoly lépés ez, de még komolyabbakra van szükség. ahhoz, hogy ezt érdemben csökkenteni tudjuk. És ugye a bevezetőben is említettem, új jelenségeket is látunk, hogyha a keleti határon megerősítjük az erőfeszítéseinket, akkor látjuk, hogy a cigaretta akkor illegális úton máshol érkezik, földközi tengeri térségben, vagy akár nyugatról Minden oldalról meg kell erősíteni a határokat. És ez hát meg is jelenik a 2013-as stratégiában. Ami az intézményi keretet illeti, az Olaf rendeletben megjelenik az, hogy a tagállamoknak is ki kell nevezni egy intézményt, amely felelős a tagállami tevékenység koordinálásáért és az olaf való kapcsolattartásért. Erre minden tagállamban sort kell keríteni. Egyfajta hálózat jön létre. Tehát illetékesek eh, koordinációs hálózata lesz ez. Tulajdonképpen azt hiszem ezek a kérdések érkeztek. Persze megválaszolok bármit. Tessék, kérdezzenek. Van-e további hozzászólás? Pillanatnyilag úgy látom további kommentár, hozzászólás nincs. Én megragadnám az alkalmat, még mielőtt Bácsitis kollégának adom meg a szót, hogy az Olaf elnökét, Keszler urat is üdvözöljem itt a szakbizottság ülésen. Keszler úr, mindig örülünk, ha eljön a körünkbe és ebben a témában. Természetesen szintén fontos, hogy az Olaf milyen szerephez jut, és hogyan tudunk egy jobb jogi keretet kialakítani, hogyan tudunk majd abban dolgozni. Üdvözlöm tehát, és amennyiben kérdések vannak, akár Kessler úr is kész ezekre reagálni. De bár Csitis úr kap parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban sikerrel jártunk abban, hogy a mennyiségét a csempészet cigarettának csökkentsük, de az én adataim a Philip Morris cégtől származóak. Megértettem önt, mely szerint a stratégia a jövőben segíthet a problémák megoldásában. A csalás és a csempészet elleni küzdelem terén. De én úgy gondolom, hogy óriási káosz van a tagállamokban is, mert a csempész áruk és hamisított áruk ö, fogalom meghatározása is, meg maga a hamisítás és csempészet is eltérő országonként, így a közös fellépésekre sincs lehetőség. Ma nem ez a napirendünk témája, tudom, de biztos úr, valahol azt gondolom, hogy igen hasznos lenne, hogyha a tagállamokat segítenék abban, hogy valahol megfelelő eh, intézményi mandátumokat eh, sikerülne és funkciókat kidolgozni az adott tagországokban. Igen, én saját anyanyelvemen szeretnék most válaszolni, kihasználva az alkalmat, hogy erre lehetőségem van, mondja a biztos úr. Természetesen meg kell értenünk, hogy a szubszidiaritás elve létezik. Így nem lehet, hogy mi diktátumként az európai szinten ö, osszuk az ukázt, hogy a tagállamok egyes témákban hogyan kezeljék ügyeiket. Ahogy én értelmezem, a javaslat, amely végrehajtásra került, a mm, keleti határok cselekvési tervén keresztül, az eredményre vezető volt. Ha megvizsgáljuk, hogy az információcsere az intézmények között milyen szinten növekedett a határok mentén, mind a tagállamokban, mind pedig a határokon átnyúló módon, az EU-n kívüli intézményekkel való ö, eszmecserére gondolok, teljesen eltérő a helyzet ma, ha egy pár évvel ezelőttre tekintünk vissza ahhoz képest. Persze, ma még nem mondhatjuk, hogy a csempészetnek véget vetettünk, de ez a folyamat folyamatos erőfeszítéseket és fellépéseket kíván részünkről. Természetes, hogy a bizottság a parlament és a tanács a tagállamokkal kart-kartba öltve kell, hogy a végrehajtás terén tovább tevékenykedjenek, és én biztos vagyok abban, hogy a csempészetet itt sikerül majd leszorítanunk. Komisszás. Köszönöm semmit a biztos úrnak. Kessler úrhoz fordulok a kérdéssel. Kíván-e reagálni az egyes kérdésekre, vagy a további tanácskozások során 15-én, október 15-én. Köszönöm szépen, látom, hogy van egy meghívó 15-ére, és úgy gondolom, hogy majd megragadom azt az alkalmat, hogy reagáljak és nagyon konkrét kérdések vannak az olaffal kapcsolatban, ezekre válaszolni fogok. Úgy gondolom, hogy segíteni fog. Kessler úr ön is tudja, hogy az Európai Parlament összességében is nagyon konkrétan ez a szakbizottság, az Olaf független véleményére nagyon kíváncsi, ezért nagyon örülünk, ha eljön a szakbizottság ülésünkre. További hozzászóló nincsen. Köszönöm szépen Semet a biztos úrnak a kezdeményezést, amelyet igencsak üdvözlendőnek tartunk és itt koordináló szakbizottságként eh, kellő erővel folytatjuk ezt a dolgot. Persze legkülönbözőbb aspektusokat kell figyelembe venni, ezért az átfogó megközelítés hívei vagyunk. Eh, örülünk, hogy meglátogatott bennünket, és remélem, hogy kielégítő eredmény születik, majd a szubszidiaritás kérdéseit is biztosítani tudjuk, meg tudjuk védeni, és az eljárások is jobbak lesznek. Köszönöm. Ja, ich fahre beim fort Folytatom is a napi rendünkkel ezek után. A következő napi rendi pont a nyolcas. Az Erkül 3-as a téma, és Jana Ivanova, Ivanova az előadója a témának, és meg is adom neki mindjárt a szót, hogy mutassa be a tervezetét. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előző eszmecserénk összefüggésében azt gondolom, hogy valóban jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság mennyire begyűrűzött életünk minden területére, és az illegális tevékenységek is növekednek, hamisítás, csempészetre gondolok, számos ö, ö, jó és cikk esetében. Természetesen a bizottság és az EU érdeke, az Olaf érdeke is, hogy az EU pénzügyi érdekeit védje, már 2004-től elkezdte ezt a tevékenységet az EU pénzügyi érdekeinek védelmében. A jelenlegi Herkul 2-es program 2013. decemberében ér véget, és a bizottság egy új folyamatos programra kíván erőfeszítéseket tenni. Fontos, hogy megfelelő forrásokkal lássuk el majd a Herkul 3-as programot is, mert úgy gondolom, hogy a hozzáadott értéket csak úgy tudjuk elérni, hogyha nem csak nemzeti, hanem EU szinten is megfelelő forrásokat biztosítunk. A jelentés tervezet figyelembe veszi tollamból a vita folyamán felvetett gondolatokat, itt ez szakbizottságban és két munkadokumentumot, véleményeket, szakértők gondolatait is, amikor meghallgatást rendeztünk itt e szakbizottságban. Az eredményként 22 módosítót szeretnék a jelentés jelentésemben megfogalmazni, amely négy nagy irányba indul el. A koordináció felé, az átláthatóság irányába, az eredmény, valamint a társfinanszírozás csapásain. Röviden engedjék meg, hogy ezen irányok, csapások mindegyikéről beszéljek néhány szóval. A koordinációval kezdeném három szinten. A különböző bizottsági szolgálatok koordinációja, aztán a bizottság és tagállamok koordinációja szintjén végül, de nem utolsó sorban a tagállamok között. A módosítók, amelyek lefedik ezt a területet, a 2-es, 5-ös és 7-es módosítók, én úgy vélem, hogy igen fontos mindez, hiszen még egyelőre a nemzeteken átható kooperációnak, együttműködésnek lehet csak eredménye az, hogy kiteljesítjük-e programot, és hogyha ezt nem valósítjuk meg, akkor átfedések valósulnak meg különböző programok között, és a hatékonyságot is csökkentjük. A bizottság szintjén több szolgálat is alapokat technikai együttműködésre fordít Olaf, DJ Taxod, Frontex és más hivatalok, és ezért úgy gondolom, hogy biztosítanunk kell a hatékony és valóban eredményes együttműködést etéren is. A második csapás az átláthatóság kérdésköre, világos minnyájunk számára, hogy mindenképpen jobb intézkedésekre van szükségünk, hogy javíthassuk az átláthatóság szintjét a programban. Azt javaslom, hogy a bizottság éves szinten a parlament és a tanács számára információval szolgáljon a program éves végrehajtásáról. Fontos, hogy ebben a tájékoztatásban olyan adatok is szerepeljenek, hogy hogy milyen fellépéseket milyen alapokból finanszíroztak. Kiegészítő jellegét is meg kell vizsgálni más programokkal, a Herkules 3 programnak. Megfelelő módon, megfelelő weboldalon kell tudni hozzáférni ezen adatokhoz. A módosítók a 2-es, 16-os és 17-es, amelyeket e kérdést fedik le. A harmadik csapás az eredmény kérdésköre. Azt gondolom, hogy vitát kell nyitnunk nem csak az új összefüggésekről, kontextusról, hanem e jelentésünkben is. Jelenleg a szakbizottságunkban is többször elmondtuk, hogy eszközökre van szükségünk az eredmények mérésére. A programban azt javaslom, hogy az Európai Bizottság fejleszten ki kulcs teljesítménymutatókat a célszintekről, a viszonyítási értékekről az adott programban. Ezen eszköztárnak hála össze lehet vetni a hatékonyságát a programnak, és az egyes célszintek elérését a teljesítménymutatókon keresztül. Ezzel kapcsolatban azt javaslom, hogy az operatív célokat a rendelet mellékleti mellékletéből a rendeletbe helyezők, hát annak érdekében, hogy megerősítsük magát a gondolatot. A módosítók, amelyek erre vonatkoznak, a négyes, a nyolcas, valamint a kilences. Végül, de nem utoljára, a társfinanszírozás kérdésére is utalni szeretnék. Hallottuk a meghallgatás során, hogy a kisebb tagállamokból néhányan aggályosnak tartják a jelenlegi társfinanszírozási szintet. Azt javaslom a bizottság számára jelentéstervezetemben, hogy növelje meg a társfinanszírozás mértékét akár 80%-ra is, különösen a veszélyeztetett magas kockázati szintű tagállamok részére. Természetes, hogy az átláthatóságot, az ellenőrzést mindenképpen meg kell tartani azzal kapcsolatban, hogy a megfelelő hatékony eredményes elköltésre tagállami szinten hogyan kerül sor. Néhány módosító vonatkozik a hatályra, a program hatájára, ugyanakkor még kérdéseim is vannak, amelyek egyenlőre nem eldöntöttek, a meghallgatásoknak és a vitáknak ellenére Szeretném megragadni a lehetőséget, és Keszler urat üdvözlöm körünkben, nagyon örülök, hogy ellátogatott körünkbe, és a szolgálatának segítségét is köszönöm. Szeretnék tehát kérdést feltenni számára, véleményére vagyok kíváncsi. Mi az általános célja az új javaslattal a bizottságnak és az Olafnak? Specifikusan pedig milyen intézkedéseket terveznek annak érdekében, hogy az együttműködéseket a különböző egységeken belül, a bizottságon belül, a bizottság és tagállamok között, valamint a tagállamok között fokozni kívánják. Hogyan? Milyen intézkedéseknek hála? Hogyan lehet az esetleges átfedéseket is a programok között a különböző főigazgatóságok feladatai között elkerülni. Újabb kérdés a következő. Kíváncsi lennék. Szeretném a véleményét hallani Keszler úrnak arról, hogy a finanszírozási űr, mint olyan, hogyan tölthetők be. 2016 távlatában gondolkodom most. Jó lenne, érdekes lenne tudni, hogy a nyomonkövetést hogyan tervezi az OLAF, és a 2016 utáni finanszírozása ezen Herkul programnak hogyan valósul majd meg? A záró megjegyzésem a következő. Utalok, és utalt a számvevőszék véleményében is arra, hogy potenciális ütközés, érdek ütközés lehet az OLAF szintjén, mely szerint az alapok kezelője is az OLAF, és a program végrehajtásában is részt vesz. Tehát, hogy összeférhetetlenség alakulhat ki. Ön személy szerint úgy gondolja, hogy van vagy nincs ilyen érdekütközés, azaz összeférhetetlenség, ahogy arra a számbevőszék utalt az Olaf szerepeivel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Válaszolni szeretnék. Yeah, welcome. <laughs> Természetesen önnek akartam szót adni mindjárt. Igen. Igen, régebben ő volt az elő. Egy néhány kérdésem van. A kérdésre szeretnék reagálni röviden. A osztályvezetője is reagálni fog erre, aki ezért felel. Az érdekütközés témája merült fel az Olaf független nyomozó testület, és nyomozást folytat számos dologban, mint önök is tudják. Az Olaf, a bizottság egy része is politikai funkcióval is rendelkezik, politika csináló is, tehát hozzátart hozzájárul az adott területen a jogalkotáshoz is. Két program, a Periklész és az Erkül hozzájárul ugyanazon cél eléréséhez, ugyanazon célok eléréséhez, itt megfelelő finanszírozási problémákkal. Hát meglehetősen limitált, korlátozott, ugye az EU nagy keretei között, de hogyha van egy érdekütközés a nyomozó kapacitás és a programok között, tehát a finanszírozási kapacitásról beszélünk, elképzelhető valóban. Tehát van egy nyomozati kapacitása az Olafnak, és egy politika ki politikai kapacitása is elméletileg, de ez két külön funkció az Olaf esetében, amiért közvetlen érdekütközésről nem beszélhetünk, tehát a a politika csinálás, illetőleg a nyomozás, mint funkció, hogy a csalás elleni fellépés, a korrupció elleni fellépés, stb. tartozik ide, tudjuk. A, ha egy testületben művelik ezt a két területet, akkor ez egy egyedülálló dolog, persze, de attól még lehet hatékony és hatékony is, mert a politika csináló, politika alkató kapacitásunk kihasználja a nyomozói kapacitásból származó tapasztalatokat. Ugyanez vonatkozik a finanszírozásra is. A Periklész és az Erkül program esetében. Persze, mi látjuk, hogy mit kell finanszírozni, hiszen vannak tapasztalataink a nyomozás területéről. Látjuk a gyenge pontokat a rendszerben, és látjuk azt, hogy hol van szükség arra, hogy fellépjünk, hogy tegyünk valamit, hogy jobban költsük el a pénzt. De hát persze ez a pénz, ezt még szeretném megjegyezni, ezt eh, mi menedzseljük a programokat, a pénzt nem mi használjuk fel. Tehát nem közvetlenül vagyunk a kedvezményezettjei ennek a pénznek, ami erre a területre kerül. Ez a tagállamokhoz kerül ki ez a pénz. Tehát még ebből a szempontból sem mondhatom, hogy érdekütközés van. Aztán pedig a kérdésről kapcsolatban nem közvetlenül tartalmazta, de a finanszírozás arányáról is. Tehát kérem, parlamentként kérem, hogy támogassák a bizottsági javaslatot, mert különben a, felmerül a kockázat annak, hogy a program nem éri el a céljait egészen egyszerűen. Tudom, hogy vannak tagállamok, akik az elmúlt hozzájárulásának magas arányát bírálják, de tudni kell, persze én is tudom, egy-két millió elég sok egy szkenner esetében például, tehát bizonyos költségek meglehetősen magasak. Átvilágító berendezések esetében ez elég soknak tűnik, de a kérdés az, hogy ki viseli a legnagyobb terheket, kinek a vállán van a legnagyobb teher, hogyha a csempészet telszemli fellépésben és azt kell látni, hogy az egész Európai Uniónak lesznek előnyei ebből, és hát nem lehet mindig milliókat költeni egy-egy átvilágító berendezésre. És ha túl alacsony a finanszírozás, akkor a program előnyeit nem fogják tudni élvezni, tehát ez egy nagyon fontos téma. Ön is említette ezt. a, természetesen a részletekbe is belemegyünk a finanszírozás kapcsán, de az Európai Bizottság általános költségvetése ezt tartalmazni fogja a részleteket is. Ezzel befejezem, elnök úr, és amennyiben további részletekre kíváncsiak, mi itt vagyunk. Köszönöm szépen, Keszle úr. Te Jungit és Parhitis kolléga kért szót. Ki az, aki szót kér? De jó kolléga. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék az előadónak. Most a munkadokumentum alapján ezt már megtettem, és megint csak látom jó ajánlások vannak a szövegben, de nem kaptam választ hogy arra, hogy mi a helyzet a finanszírozással, hogyha Philip Morris már nem partner többé. Ez a kérdés. A program túlélő képességéről beszélünk, hiszen azért jelentős összegről beszélünk. 10 millió, az óriási lyukat üd a költségvetésen, ezt látni kell és kíváncsi vagyok a bizottság, hogy fogja ezt betömni közösségi forrásokból, gondolom, de azért választ szeretnék hallani erre. A struktúra témájában az előadó a munkadokumentumában számos részlettel szolgál, részt vesz a belügyekkel, az igazságügyel, az adókkal foglalkozó főigazgatóság ebben a munkában, de a kérdés az, hogy miért van ez egymás mellett, miért nem tudja a taxid a, azt csinálni, amit az Olaf csinál. És hogyha itt nem kapunk választ, akkor hát kicsit megnehezedik a helyzetünk, hiszen hogyha szétforgácsoljuk a forrásokat, az nem egy jó dolog. És hogyha a bizottságon belüli bürokráciáról van szó, mi ezt nem tudjuk akkor támogatni így. Aztán egy további pont a munkadokumentumban a parlament és a szakbizottságunk nem kap adatokat arra nézve, hogy a tagállamok mit vállalnak magukra, és ez elfogadhatatlan. Parlamentként szükség van visszajelzésre, ha pénzeket költenek. Jó, Persze, vannak megoldások erre, de szeretnék módosító indítványokat megkészíteni. készíteni. És szeretném elmondani, hogy a költségvetési ellenőrzésre nincs lehetőség, hogyha itt titkosítanak dolgokat, eh, ahogyan azt a bizottság időként megteszi, tehát lesznek módosítóim ilyen értelemben. A jelentés készítője elmondta azt, hogy hol vannak az eredményesség mutatói, a teljesítmény mutatók esetében bizonytalanságok, például a lefoglalt cigaretták száma árulkodó ebben a kérdésben, hogy mennyire sikeres a program? Vagy adott esetben hol jelentkezik plusz haszon? Tehát valahol mérni kéne, hogy milyen pluszt teremt a program. Aztán az oktatás konferenc garanciák, képzés, persze az mindig jó, de a hatékonyság ellenőrzésénél nem csak azt kell tudni, hogy hányan vettek részt egy konferencián, hanem azt is meg kell nézni, és mérni kell, hogy tanultak-e valamit az ottaniak, illetőleg az eredmények jobbak lettek-e a meetingek útján, és egy utolsó pont, ahol egyáltalán nem értek egyet, ez a gyengébb tagállamokra vonatkozó kivételek. Azt hiszem, ez a kivételes szabályozás, az túl messzire megy. Hiszen a mai gyenge tagállam az, most már beszéltünk arról, lehet, hogy holnap már nem az. Lehet más is. Tehát nem, nem, nem tudunk itt abszolút értékeket mondani. Ezért azt gondolom, hogy szükség van a rugalmasságra is, de különleges helyzetekre alkalmazni. Tehát nem szabad elejétől fogva egyes tagállamokat kiragadni, hogy ők külön támogatásra szorulnak. Köszönöm szépen. Egy sor kérdés merült fel, Balcsitis kolléga. Köszönöm. A kérdésemet az előadóhoz intézném. Először is elmondanám, hogy nagyon jó minőségű anyagot készített elő, bár a téma meglehetősen bonyolult. Ma hallottunk az Olaf függetlenségéről, ugye folytattuk a vitákat erről a témáról, és eljutottunk oda, ahova eljutottunk. Az Olaf ugyan független, másik oldalról mégis a bizottsági struktúra része. A jelentésemben 2011-ben megemlítettem egy kérdést, ez pedig a nem megfelelően felhasznált pénzeszközök visszaszerzése. Tehát olyan pénzeszközökét, amit a tagállamok nem megfelelően használtak fel. E tekintetben nagyon fontos lenne a tisztánlátás. Egyértelművé kellene tenni, hogy az ilyen jogsértően felhasznált pénzeszközökért a bizottság legyen a felelős. Kessler úr nagyon diplomatikusan már elmondta, hogy ma az Olaf olyan feladatokat lát el, és olyan hatáskörökkel bír, amelyek nem kellene, hogy a feladat körébe tartozzanak. Tehát ezen pénzeszközök visszaszerzés, amiről beszéltem az elején, az mindenképpen a bizottság feladatok. Geyer úr. Köszönöm. Én is gratulálok az előadónak, Iván a asszonynak ezért a jelentésért. Kitűnő munkát végzett a bizottsági tervezet alapján, mert legtöbb dologgal egyet is tudok érteni, azonban két téma mégiscsak van, amely alapvető fontossággal bír, és amit meg szeretnék vitatni a kollégákkal, jó kollégával értek egyet egyéb iránt e tekintetben. Először is van egy, egy közös feladat, bizottság, tagállamok szempontjából, hogy a határokat védeni kell, a unió pénzügyi érdekeit védeni kell, csempészet ellen fel kell lépni, és így tovább. Ez szükségessé teszi azt, hogy megfelelő társfinanszírozást alakítsunk ki. Világos, hogy vannak tagállamok, ahogy Geszler is elmondta, amelyeket tőlünk tud el ez a feladat. Mi történne azonban, hogyha kezdett kezdetén már ki választanánk pár tagállamot, amelyeket tűzön feladatokkal bíznánk meg. A cigarettaipar ugye komoly összegeket fizetett a probléma kezeléséért. másik oldalról tudom azt is, hogy nagyon sok vagy több tagállam számára ez egy nehéz probléma. Németországban alkotmányossági probléma is felmerül ezzel kapcsolatban, hogyha ilyen célhoz rendelt összegeket kell kezelni. Más tagállamokban is problémás a feladat elvégzése. Kicsit nagyfokú rugalmasságra van tehát szükség ebben. Mondhatnánk azt, hogy bizonyos tagállamot kiválasztunk, ahol magasabb mértékű lenne a társfinanszírozás. Előfordulhat az, hogy hogy akkor más tagállamok is előállnak, és így tovább. Világos, hogy vannak tagállamok, amelyek hatalmas, amelyeknek hatalmas feladat jut ebben. Öt jön kollégával értek egyet, hogy tényleg valami rugalmasabb rendszer kellene. Szóval egésznek a terjedelmére is oda kell figyelni. Kicsit csodálkoztam azon, hogy a bizottság a határőrizeti intézkedéseknél az unió keleti határára koncentrál nagyon nagy mértékben. Persze erre szükség is van, de tudjuk azt is az európai jelentésekből, hogy legalább három fontos cigaretta és más áru csempészeti útvonal van. A keleti határ az egy az csak egy ezek közül sem a biztos azt mondta, hogy erre a cselekvésre reagálni kíván, ez jól is van így. Aztán felmerül a program terjedelmének a kérdése ebben a, ezen fejlemények tükrében. Illetve felmerül az is, hogy melyik tagállamokkal ö, kellene kiemeltebben foglalkozni. Tehát ott a programnak a terjedelme, illetve ezekről a három programot alkalmazó tagállamok listájáról is lehet kellene gondolkodni. Köszönöm. Szkollégi Szkülekakis. Thank you, Mr. President, and I... Köszönöm. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az előadónak ezért a kitűnő munkáért. Csak egy, max. két dolgot szeretnék megosztani önökkel, ahol eltérő a véleményem. Ami a sérülként tagállamok kérdését illeti, úgy gondolom, hogy én is egy ilyenből jövök. Úgy gondolom, hogy hiba lenne ezt a kivételt megfogalmazni, hiszen minél alacsonyabb a tagállami társfinanszírozás, annál motiváltabbak a tagállamok, hogy rosszul költsék el a pénzt. Hogyha 90%-os EU-s pénz érkezik, akkor erős a motiváció, hogy ezt nem megfelelően költsék el. Hogyha ezt az illegális cigaretta, dohánykereskedelmet öm, megfelelően kezelik, akkor abból, és megfelelően büntetik, akkor abból sokkal több jöhet be. Szerintem tehát ne legyen ilyen tagállami kivétel, ilyen sérülékeny vagy veszélyeztetett tagállami kivétel, hanem kezeljük ezt a problémát, szankcioljuk ezt a problémát megfelelően. Második téma. A helyszíni Olaf vizsgálatok kérdése. Az Olaf számára nagyon fontos, hogy végezhessen saját kezdeményezésre ö, ilyen vizsgálatokat. A Transparency International-től tudjuk, ahol is a megvesztegetést próbálják mérni, a korrupciót próbálják mérni, abból kiderül, hogy a vám területén bizonyos tagállamokban nagyon magas a korrupció megvesztegetés mértéke, különösen ahol fontosak a csendész útvonalak. Azt is tudjuk, hogy ezekben az esetekben a korrupció a rendszer részévé válik. Nagyon nehéz találni olyan valakit, aki hajlandó feldobni ezt az egész rendszert. Ilyen szempontból tehát nagyobb mértékben van szükség saját kezdeményezésű Olaf vizsgálatokra. Ez most jelenleg nem így van, talán az Olaf vizsgálatok 90%-a nem ö, saját kezdeményezésű, hanem valami fülest kapnak valahonnan, és az alapján indulnak el. Aztán a mutatókra mutatnék még rá, ugye az előadó is hangsúlyozta ezek fontosságát. Nagyon sok pénzt esünk el e tevékenységből kifolyólag, és mindenhol, de talán a veszélyeztetett tagállamokban nagyon hiányzik ez a pénz olyanoknál, olyanok pénztárcájából, akiknek ugye a nyugdíja bére csökken. Hatékonyabbnak kell tehát lennünk eredményesebbnek. Köszönöm. Köszönöm, Szüregész kolléga. Így ezt következik. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Igenis, eh, aggaszt bennünket a helyzet, mert nem látjuk pontosan mi van a pénzzel jó lenne, hát, hogy a társfinanszírozásban dolgozik az Olaf, és ezért jelentésekre van szükség. Aki pénzt kap, annak jelentenie kell arra, hogy mit csinált ezzel, és hogy két év múlva is működik a dolog. Amit mi megállapítottunk, az az, hogy közép és hosszú távon nem tudjuk, mi történt a pénzzel. És személyes véleménye is érdekelne, ez a dohánypénz. pénz amit az Olaf beszedett a koncernektől, és ők maguk se tudják igazából, hogy miért adták a pénzt. Te találkozunk során ezt is megállapítottuk egyébként. Ezt a dohánypénzt megtárgyalta a tanács, vagyis az EU, és hogyha a bizottságnak valamit a szeméről lehet vetni, akkor az az, hogy rosszul tárgyalt. Tehát 10 százalék eh, a fellépésre, a csalás elé fellépése 90% a tagállamokra, hát ez egy jó kis kiegészítő, és nekünk kell megnézni, hogy hogyan valósul meg. Vagyis a kérdés az, hogy hogyan látja annak az esélyt, hogy újra tárgyaljunk a pénzmegosztási mechanizmusról. Én magam elég mm, rossz esélyeket látok erre. Ön pozitívabb ebben? aztán a másik ön újra és újra tárgyal a tagállamokkal. Van az Olafnak egy listája arra nézve, amit meg kellene csinálni, de amit nem csináltak meg, ahol a tagállamok felhasználhatták volna ezt a pénzt, de mégse tették. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy látom, egy szép csokor állt össze a kérdésekből. Keszlek főigazgató úr, vagy akár a munkatársai, kérem foglaljanak állást. Keszle kolléga, vagy Keszle úr. Yes. Uh, I pick. Négy kérdést szeretnék kiemelni. Philip Morrisra, de Jong úr utalt, és általában a ö, dohányipar befizetéseire is kérdés hangzott el. Először is kezdjük el azzal, hogy a dolgokat ne keverjük itt össze. Ennek semmi köze a Herkul programhoz. Minden információt szívesen megosztok önökkel erről is, de a Herkulnak semmi köze ahhoz, hogy most a Philip Morris vagy másik dohánygyártó cég mit fizet be ebbe az alapba. A Herkul program az EU ö, által finanszírozott EU program. A dohánygyártó ipar egyes képviselői megállapodtak az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal számos évvel ezelőtt New Yorkban. Megállapodás született, amely még mindig érvényes, és ennek a jogi megállapodásnak alapján évente az ipar képviselői bizonyos összegeket fizetnek a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak. 9,7%-a a befizetéseknek, amelyben megállapodtunk, egy bírósági tárgyalás során a 9,7%-a az éves befizetésnek a bizottságot illeti meg, a maradék pedig a tagállamokhoz kerül. A 9,7%, amely az Európai Bizottsághoz kerül befizetésre, általános Európai Bizottsági költségvetésként kerül felhasználásra, nem az Olafhoz, sem pedig a Herkuleshez nem fizetjük ezt tovább. Tehát itt ez egy világos nyilatkozat, és remélem, hogy így már nem keverjük össze a dolgokat. Minket nem fizet meg, semmilyen módon nem fizet ki a dohány ö, iparág, mi itt az Európai Unió költségvetésébe kapjuk a befizetést. Ami az információ vagy az információ hiányát illeti erre is történt utalás. Most a Herkulesre került tehát sor. Itt az Olaf nál vizsgáljuk meg, hogy hogyan használják fel az adott összegeket a tagállamok. Itt nem arról van szó egyszerűen, hogy pénzt osztogatunk, nem. Mi egy projektre e, irányozunk elő, három típusú projektről van szó a Herkulban. Az első ilyen projekt tematika bizonyos eszközök finanszírozását célozza meg. Igen, költségigényes átvilágító eszközök, műholdas berendezések finanszírozására szól ez az összeg. Egyszerű ellenőrizne, hogy megvásárolta-e vagy sem az adott tagállam az ilyen berendezést. A második projekt típus a képzés, a képzés, konferenciák szervezése nem igazán jelentős költségvetési tételt képvisel. Aztán a harmadik nagy tematika, megint csak egy kisebb összegkeretből ö, finanszírozva, hozzájárul a tagállamoknál ahhoz, hogy adatbázis hálózatokat építsenek ki, annak érdekében, hogy a hamisítás csempészet ellen lépjenek föl. Ezen információk teljes mértékben nyitott alapon ö, kezelendőek, és átláthatóak, hogy a tagállamok az összegeket hogyan használják föl. Mind az olaf, mind a tagállamok részéről világos ez, hozzáférhető információról van tehát szó, és nem csak arról van szó, hogy most kérni kell minden évben az információkat, jelentés születik minden évben, igencsak ö, részletekbe menő jelentés készül az adott összegek felhasználásáról. A következő jelentés majd, hogy nem meleg, jövő héten kerül ö, kiadásra az illetékes ö, szolgálat tollából. Bárki hozzáférhet. Tudjuk tehát pontosan, hogy az adott tagállam az összeget hogyan költi el. Mindenki pontosan látja ezt, nem titkos és nem ö, korlátozott hozzáférésű adatokról van szó. Bárki hozzáférhet az éves jelentést, például jövő héten ö, tesszük közzé. Egy módosítót a Költségvetési ö, Ellenőrző Bizottság Esztrel asszonytollából egy 10 milliós eurót val toldotta meg, mely szerint egy biztonságos hozzáférést biztosítsunk arra, hogy a pénzek megfelelő elköltésének átláthatósága fokozottabbá váljon. De itt most egyáltalán nincs nyomozati aspektus ennek. Harmadik kérdéskör, teljesen egyetértek, a Gájer úr által elmondottakkal magam is támogatom a fokozott rugalmasságot, hogy lehetősége legyen a társfinanszírozás magas százalékos arányának, kevesebb, mint egy millió, de inkább több, sőt két millió esetében. Vannak tagállamok, a legtöbben, képtelenek mondjuk egy átvilágító berendezést megvásárolni. Az olyan átvilágító berendezésekről beszélek, amelyek képesek mondjuk egy vasúti szerelvényt átvilágítani igen hatékony módon a csempészet, cigaretta csempészet felfedezésében, feltárásában, kivizsgálásában de ha nem lenne magas társfinanszírozással az EU jelen, akkor a tagállamok az ilyen komoly átvilágító berendezéseket képtelenek lennének sokszor megvásárolni. Nem mindig ugyanazokról az országokról beszélünk, hogy, hogy most melyik ország sérülékeny, az változó. Ma öt lehet, egy-két hónapon belül pedig több vagy kevesebb ilyen sérülékeny országról beszélhetünk. A keleti határokra is történt utalás egy kérdésben. Igen, a keleti határok a, a múltban külön fókusz területet képviseltek a bizottsággal. A cigaretta csempészet keleti határokról érkező mm, jelenségéről beszéltünk, de most már nem csak a keleti határokról beszélünk, mindez a földrajzi lefedettség folyamatosan változik, és egy közlemény, amelyet majd kiadunk, az az EU szintjén még mérehatóban fogja taglalni ezen földrajzi aspektusokat is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a válaszokat. Van -e még kolléga, aki szót kér? Van valami, ami nyitva maradt? Ingegressz le. Jó, hát segítene. Köszönöm szépen a válaszokat, de azért jó lenne, hogyha végül is tudnánk, hogy mi van a Herkül pénzekkel. Küldjék el a listát. Nálunk nincs ilyen lista, mert mi kértük, de nem kaptuk meg. Ez az oka annak, hogy a tartalék mellett döntöttük, mert már jó ideje dolgozunk ezen. Vagyis meg vagyok lepve azon, amit mondott éppen. Ha ez így van, akkor örülnék. De miért nem kaptuk meg mindjárt az adatokat, ha ez tényleg így van? Örülünk, ha megkapjuk őket, már többször kértük ezt az Olaf embereitől, és legutóbbi ülésen is az Ivanova dokumentum kapcsán is beszéltünk erről, és az volt a az információ, amit kaptunk, és amit elmondtunk. Ezért egyszerűen azt kérem, hogy mutassák be az információkat. Köszönöm szépen. Keszle úr, tud-e még erre reagálni? Megkaphatjuk az említett listát? Nem tudom, hogy milyen listáról beszélünk. Itt egy levél van előttem, de ezen nincs dátum. Az igazgatóm küldte közvetlenül Greszle asszonyhoz egy összegeket tartalmazó listával, amit kaptak a tagállamok. A gyártóktól, a dohánygyáraktól. Ez az a lista? Mert ezt már elküldtük talán egy néhány nappal ezelőtt, de nem tudom milyen listára gondol pontosan. Kreszle asszony pontosítana. Köszönöm az információkat. Ezek a legutóbbi vitára vezethetők vissza Erkülről. Ott arról vitatkoztunk, hogy az említett dohánypénzből ki mit kapott a tagállamok közül. Mi azt kértük, hogy kapjuk egy listát a projektekről, amelyeket ebből a pénzből finanszíroztak a tagállamokban, és milyen állapotban van az az infrastruktúra, amit ott finanszíroztak, mert azt halljuk, hogy még az, amit beszereztek, az sem működőképes már időközben. Egy fenntartható, hosszú távú információt kapnánk, vagy szeretnénk, mit finanszíroztak, működik-e az, és akkor azt is kértem még, hogy van-e adott esetben az Olafnak egy listája arra vonatkozóan, hogy minek kéne történni a tagállamok szintén de nem történnek meg? Az erküllel kapcsolatos forrásfelhasználásról nincs tájékozásunk, nincs tájékoztatásunk. Viszont már többször kértük, hogy kapjuk meg az adatokat. Ez az oka annak, hogy ilyen visszafogottak vagyunk a támogatásban, mert tudni kell, hogy hol vannak a hiányosságok az Erkül pénzei kiadásainál. Most világosabb, Keszle úr? Igen, hát három lista van. Három lista van, amit, ha jól értek, készítsünk el. Az egyik lista az, az a pénz, amit a dohánygyárak kattak a tagállamoknak a megállapodás értelmében. Jó, ez a lista, ez az, amit elküldtünk, ez az egyik. Ez nem függ össze az erküllel, de jó, mert készítettük, ezt kérték. A második jelentés vagy lista az az, hogy a tagállamok mennyi pénzt kaptak az Olaftól az Erkül finanszírozáson keresztül, és ez szerepel majd a jelentésben amit évről évre adtunk, amit megkaptak minden évben. Mindig elkészítünk egy ilyen jelentést az Erkülről kapcsolatban. Tehát jövő héten. Jó, az első alkalommal, első alkalommal, bocsánat, jövő héten megkapja. Jó, tehát első alkalommal. Jó, megkapják jövő héten. Nem most döntöttünk egyébként erről, hanem egy évvel ezelőtt. A teljes jelentést megkapják a finanszírozással kapcsolatban. Bár azt is megjegyzem, hogy retrospektíve visszamenőlegesen is, ha úgy gondolják, egy néhány évre meg tudjuk adni ez az információ, nem egy bizalmas információ, bármit megkaphatnak. A harmadik, ha jól értem, hogy egy listát szeretnének, mi ez nem működik a tagállamok szintjén a korrupció ellenes fellépésben, vagy hol vannak hiányosságok a tagállamokban. Hát jó. Ez egy értékelés, amit el kell készíteni, és hát az időbe fog kerülni. Sőt, akár sokáig is tarthat, hogyha komolyan vesszük. Ugye országról országra kell megvizsgálni, értékelni, a terepen a dolgot, tehát el lehet kezdeni. De ez nem az erküllel vagy a herküllel függ össze, hanem a tagállamok helyzete. Az, amiről itt beszélünk, hogy milyen szándékaik vannak, milyen technikai kapacitásaik vannak, hogy fellépjenek a csempészéssel szemben. Ezen dolgozunk. Köszönöm szépen. Hallották tehát, üdvözlik a résztvevők, de jó kolléga még szót kért. Megpróbálom angolul, mielőtt bármiféle feleértés alakulna ki, úgy tűnt, hogy volt ilyen egy Keszle úr is közöttem, amikor a kérdésekről van szó. Az első kérdés az a 10 millióval foglalkozott ami hiányzik a programból a számvevőszék szerint, eh, mert 10 millióval kevesebbet, eh, kevesebb pénz van, tehát eh, a, egyrészt a cigarettagyárak és a bizottság ad a csempészet elleni fellépéshez pénzt, nincs talán közvetlen kapcsolat a kettő között, ezt mondhatnánk, de persze van kapcsolat, nem véletlen, hogy a cigaretta csempészettel szemben fellépünk, és ehhez azt a pénzt is felhasználjuk, amit adtak a gyártók. Én nem támadom ezt, de azt látom, hogy az Erkül 3 esetében van egy problémánk, mert kevesebb pénz jön a gyártóktól, a cigarettagyártóktól, és ennyivel kevesebbet tudunk a csempészet elleni harcra költeni. És éppen ezért ez egy teljesen új helyzet, mert 10 milliót el kell költeni rá, viszont első számú prioritás a cigaretta csempészet, ezt látnunk kell, vagy másfajta csempészetről van szó, adott esetben lehet ez más is, nem csak cigarettát lehet csempészni, mert jön a Philips például, mások is megkeresnek, hogy egyéb termékeket is hamisítanak, mm, és a programba más is bekerülhet. Természetesen lehet, hogy ezt ki kéne bővíteni, tehát egyfajta érvelést kell kialakítanunk. A kérdés, hogy koncentráljunk a cigarettacsempészetre, mert a cigarettagyárak adták a pénzt, vagy nem? Ez az első kérdésem. A második kérdés összefügg azzal, amit kollégám Gressler képviselő asszony mondott. Én azt mondom, menjünk egy lépéssel tovább. Természetesen fontos dolog a szkenner, az átvilágító berendezés, és nyilvánvaló mindig van hardware, szeretnék megkapni egy csomó kompjútert, minden helyen kellene egy szkenner, de ez mindig a kezdet csak, meg kéne nézni, Tudnunk kell, hogy milyen sűrűn használják, mire képes egy ilyen átvilágító berendezés, és mi mennyire vezethető vissza egy konkrét termék használatára a csem, és szetáruk feltárása, stb. Tehát ez a kérdésünk például. Tehát elmondhatjuk, ott van 7,9 millió eurós felfedezés volt, de nincs bizonyított kapcsolat a feltárt vagy a megtalált áru és a technika között. Tehát a kérdés, mit adtak a tagállamoknak, és milyen eredményekre vezetett ez. Tehát milyen értelemben vezetett ez eredményre mi. És végül pedig természetesen a koordinációt javítani lehet a korrupció éppen az, amit Malmström asszony ígért jövő évre, és jelentést fog készíteni a tagállamok korrupciójának helyzetéről. Nem kell egy plusz jelentés ezzel kapcsolatban, ő pedig már régóta ezen dolgozik, és ezt megkapjuk jövő évre, és kíváncsian várjuk. Ja. Nos, köszönöm szépen. Akkor pedig szót adok a jelentés készítőjének, hogy összefoglalja a hang, a elhangzottakat. Köszönöm csak egész röviden. Mindenkinek nagyon köszönöm a megjegyzéseit, nagyon fontosak, hasznosak ezek, és ezzel kapcsolatban az árnyék jelentéstevőket is várom egy ülésre a következő napokban, hogy megvitassuk a gondolataikat, ötleteiket, köszönöm az Olafnak is a hozzájárulását, Keszler úrnak különösen. És várom a vitát az árnyék jelentéstevő ülés során. Ja, vielen Dank. Damit äh, können wir den Tages... Köszönöm. Ezzel ezt a napi rendi pontot äh, le is zárjuk, ezzel együtt a mai napot is. Megszakítom tehát a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ülését, holnap 9-kor folytatjuk. Köszönöm mindannyiuknak. Kellemes estét kívánok!